Good afternoon, colleagues. Please take... Kérlek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. És kezdjük. Az ülésünket 18.30-ig, ma délután 6 óra 30-ig tervezzük. Az ülést az elnök megérkezéséig én fogom vezetni. Az első napi rendi pontunk az a napi rend elfogadása. Itt van előttünk a javaslat. Azt javaslom, hogy a nyolcas napi rendi pontot, tehát a bizottság jelentése a tanács számára és az Európai Parlament értékelő jelentése az adatok megőrzéséről szóló irányelvről. Ezt szeretnénk tehát elhalasztani, és ezt a főigazgató, a belügyi főigazgató Máze Vízi úr állásfoglalása váltja fel az észak-afrika immigrációs hullámra vonatkozó közleményről a Frontex erősítése és a Schengeni mechanizmus címmel. Ez lenne tehát a nyolcas pont cseréje ma délután. Ha ezzel lenne nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintem. A napi rendet úgy látom, hogy nem ellenzi senki. Nincsenek ma elnöki közlemények, sem egyebek. A hármas napi rendi pontot kezdhetjük meg. Megbizatás a 2012-es évi költségvetési tervezetről szóló háromoldalú megbeszéléshez. A kollégák ma a bizottság a bizottsági kollégák ismertetik először a költségvetési tervezetet, április 20-án adták ki a közleményt. A szabadság biztonság és igazság terén, tehát a mi hatáskörünkben a bizottság 17,7%-os kötelezettségvállalást és 6,8%-os kifizetés növekedést javasol 2011-hez képest. Először a bizottság képviselőjének adom meg a szót a további részletekre, majd Az előadó Keller asszony kapja meg a szót. Ő fogja bemutatni a júniusi költségvetési trilógusra vonatkozó megbizatás tervezetről. Ez az Európai Parlament költségvetési trilógusról vonatkozó véleményét tartalmazza. Ezután lesz a vita. Először akkor tehát megkérem a bizottság képviselőjét. Murán úr. Madam President and Madam Rapporteur. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadónak is, valamint üdvözlöm a Libe Bizottság tisztelt képviselőit. Köszönöm, hogy a 2012-es költségvetés tervezetet bemutathatom. Egy általános áttekintést szeretnék adni a bizottság javaslatáról, és azokat a területeket emelném ki, amelyek különösen fontosak. Előadásom végén pedig örülök, hogyha esetleges kérdéseiket felteszik. Általános megjegyzés. A költségvetés tervezet előkészítését szoros kiadási plafonok és nulla HR kiadás növekedés mellett hoztuk meg, és a minden tagállamban az igen nehéz gazdasági helyzet alapján. A, alaposan megvizsgáltuk, és minimálisra tartottuk a bizottság tervezetében a kiadási oldalt. Előadásomban a hármas cím A részére, tehát a szabadság, e, biztonság és igazság, ez a 2012-es költségvetési része. Tehát a 3A cím 1,3 milliárd eurót tesz ki 142 milliárd össz költségvetésből. Az igen nehéz gazdasági körülmények ellenére a 3A cím egyre több, eh, nagyobb eh, arányt mutat a 2011-es költségvetéshez képest 17,7%-kal eh, több, többet, így jutottunk az 1,3 milliárd euróra. Új területek is ide tartoznak, erős, elsősorban a Stockholmi program kiterjesztése. A 2011-es kifizetéseket 6,8%-kal fogjuk növelni 868 millió euró összegben. Ha össze hasonlítást akarunk végezni, ez mindig fontos. A 17,7 és a 6,8 százalékos növekedés a 3A címben pusztán 3,7 százalékos kötelezettségvállalás és 4,9 százalékos kifizetés növekedést jelent az összköltség arányában. Ez a cím abszolút prioritást élvez, és ezért kapott erőteljesebb finanszírozási segítséget. A A, a marzsok tehát a 3A címhez hasonlóan a pénzügyi programozásban 2007-2013 közötti időszakra nézve kiemelten fontos. A 2012-es költségvetés tervezetben tartalékoltuk ezt. Igen, fontos lehet előre nem látható eseményekkel kapcsolatban, mint például a jelenlegi észak-afrikai válság. Így lehet majd az további alapokat mobilizálni szükség esetén. A 3A cím jelenleg 65,3 millió eurót tar- jelez. Ez az amelyet 2011. januárjában a Költségvetési Bizottság is jóváhozott. 13 milliós növekedés van az elő, a januári előre, előrejelzéshez képest. Elsősorban a javasolt számítástechnikai ügynökség kiadásaiból adódik, amely a nagy léptékű számítástechnikai rendszereket kezeli. Miért még van ez a növekedés a jelenlegi gazdasági helyzet ellenére? A, az igazság és belügyek prioritást élveznek a jelentős növekedések elsősorban a szolidaritási és a migrációs kezelési területekhez kapcsolódnak az úgynevezett szolid alapkiadásaihoz. A külső határok alapja az európai harmadik országok beli állampolgárainak eh, integrációja alap és az európai nyugdíj alap számára a külön-külön összegeket eh, különítettünk el a 38%-ot a külső határokra, ez 16%-kal magasabb, mint az előző évi költségvetés. 95 millió eurót jelent ez a kötelezettségvállalásoknál, és 27 milliót a kifizetéseknél. 2012 során a tervek szerint az alap új fejlődményeket is fog, fejlődéseket fog öt stratégiai területeken prioritási területeken finanszírozni. Az első a nemzeti rendszerek, nemzeti rendszerek kompatibilitása a Schengen információ rendszerrel, az úgynevezett SIS 2 rendszer kialakítása 2, a vízainformációs rendszer kiterjesztése a víz, a, a határátkelő helyeken 3, hatékonyabb végrehajtása a, víza, a vízumkódnak, amelyet 2010 áprilisában léptettek hatályban. Négyes, a nemzeti koordinációs központok bevezetése és a nemzeti rendszerek az európai határfelügyeleti rendszer műveleteire vonatkozóan 2013-ig az ötös pedig a modern technológiai beruházások a hatékony és hatásos határellenőrzések számára, mint például az automata határellenőrzés, az úgynevezett ABC rendszerek bevezetése. Második. Az európai integrációs alap harmadik országok állampolgárai integrációjára 23%-kal növekedett a kötelezettségvállalásoknál, és 5,4-del a kifizetéseknél. Ez 31 milliós e, növekedést jelent az egyik, és 4 milliós a kifizetések oldalán a 2011-es költségvetéshez képest. Ezekkel a növekedések szemekkel látható, hogy mennyire fontos és milyen jelentős kihívásokkal küzd ez az új szolidaritási forma a tagállamok körében a jogá, jogszerűen Európai Unióban tartózkodó bevándorlókkal kapcsolatban. Az alap továbbra is folytatja a nemzeti integrációs stratégiákat harmadik országbeli állampolgárok számára. Szükség van arra, hogy tovább erősítsük az információs és integrációs folyamatot évről évre. 2012-ben képzés, szakképzés és úgynevezett orientációs kurzusokat kellett az igények kielégítésére elindítani. Ezzel lehetett harmadik országbeliek integrációját az Európai Unióban teljes mértékben megvalósítani. Az elkülönítések az európai alapok hazatérési alap számára a 2011-es költségvetéshez képest 49 millió eurós növekedést javasol a, ki, a kötelezettségvállalásoknál és 6 millió növekedést a kifizetéseknél. 2012 során az alap támogatja a tagállamokat a hazatelepítések integrált irányítására és közös akciókat szervez a tagállamok számára. A források, a szakértelem, kölcsönös és együttes kihasználására, hogy ezzel is hatékony megtakarításokat lehessen elérni. Az Európai Menekült Alap a következő. A bizottság javaslata 2012-re arra épül, amely azokra az elgondolásokra, amely a pénzügyi tervből láthatók. 2012-re ezért ugyanolyan összeget javaslunk, mint 2011-ben tettük. Meg kell jegyezni azonban, hogy ez még mindig 38%-os növekedést jelent a 2007-es kiinduló pontos összeghez. Egyéb növekedések a bizottsági javaslatban. A vízuminformációs rendszer és a bűnözés elleni harc. Az erre vonatkozó elkülönítések 38,7 millió 2012-ben, ez 83%-os növekedés a kötelezettségvállalásoknál és 44% a kifizetéseknél a 2011-es költségvetéshez képest. Ez tehát 17,5 millió növekedést az egyik, és 8,8 milliót a másik oldalon. A 2012-es első negyedév fejleményei után az úgynevezett kiegészítő funkcionális, funkcionalitások bevezetésére van szükség. A vízunkódex, amit korábban említettem, ezt 2010 áprilisában fogadtak el. Ez volt az egyik ok, a másik pedig az új lenyomatok elfogadása az FTA rendszerben. A bűnözés elleni program és a prevenciós program 8%-os kötelezettségvállalás növekedést kapott, ez 9 millió euró többletet jelent, de csökkent 10,6%-kal a kifizetések oldalán. Az idő során sikerült egyre jobban felmérni a kötelezettségvállalások és kifizetések közti arányt ebben a programban, és ezért a 2000 12 es kifizetési követelések vagy követelmények eh, eh, kisebbet jelentenek. A korrupció elleni harc, eh, embercsempészés, gyermekpornográfia, kibernetikai bűnözés és az internet illegális alkalmazása azok a területek, amelyekre plusz forrásokat lehet fordítani. A bel- és igazságügyi ügynökségek. A 3A cím 8 ügynökséget támogat, az Európai Gender Egyenlőségi Intézet továbbra is az 1A címhez tartozik a jelenlegi pénzügyi terv alapján. Az ünnepségek közül kettő kezdeti szakaszban van, most hozták létre őket. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal Máltán és eh, a nagy léptékű információs technikai rendszerek kezelésére vonatkozó ügynökség ezeket, ezeknek továbbiaknak a Frontex, Europol, az Alapvető Emberi Jogok Ügynöksége, SEPOL, Eurojust és a drugs, nyomo, a, a kábítószer nyomon követő rendszereknek pedig fel kell venni kvázi az utazó sebességet. A 2012-es támogatások a meghatározásánál a bizottság a fejlődés, az ügynökségek fejlődését is figyelembe vette, például azt, hogy nincsen további alkalmazotti felvétel, nincsen további költség, a, ha csak további feladatokat nem kapnak. És természetesen a bevételek, amelyeket 2010-es plusz, illetve feleslegből megmaradtak és átvitelre kerültek. Mint mondtam, tehát új eh, pozíciókat nem eh, szabályoztak meg, határoztak meg, kivéve azoknak, akik a SZEPOL és az Alapvető Jogok Ügynökségénél voltak, az Eurojustnál. Meg kell jegyezzem azonban azt is, és ez nagyon fontos, hogy a javasolt 2012-es elkülönítés a Frontex számára a jelenlegi megbizatás alapján az egyetlen jogalap, amelyre vonatkozóan javaslatunkat megfogalmaztuk. Ez a módosító. Összességében elmagatnám, hogy a javasolt 3A, tehát szabadságbiztonság és igazságsor számára vonatkozó növelések lényegesek, de tükrözik a e szakpolitikai terület jelentőségét. Jelentős mértékben változott a szakterület kontextusa is. A 3A cím nyilvánvalóan a bizottsági költségvetés tervezet, összköltségvetési tervezetnek csak 1%-át teszi ki. A javasolt elkülönítések megfelelnek a költségvetési hatóságok 2000, január, 2011. január 28-án meghatározott elgondolásának felelnek meg a 2000 11-es költségvetésnek megfelelően. Ezeket az elkülönítéseket nagyon alaposan megvizsgálta, megfontolta a bizottság, és egy dolgot emlékeztetőként, amennyiben a kifizetési elkülönítések túl alacsonynak tűnnek az év során, majd a bizottság további költségvetési sorokat vezethet be a megfelelő költségvetési mechanizmusokkal mechanizmusokon annak érdekében, hogy az év teljes hosszában megfelelő készpénzáramlást lehessen biztosítani. A kifizetések, kötelezettségvállalások a 3A címben 64,7%-ot, 65%-ot majdnem tesznek ki. Ez a legalacsonyabb arány az összes 2012-es cím között. Köszönöm a figyelmüket, és ezzel tulajdonképpen végére is értem Sajnálom, hogyha olyan sok számot, százalékot kellett eh, említsek, de ez elkerülhetetlen akkor, ha az ember költségvetést akar bemutatni. Remélem nem zavartam össze önöket. Nyitott vagyok a kérdéseikre. Köszönöm szépen. We thank you, Mr. Köszönöm, Muran úr, aki a bizottságot képviseli, és elébünk terjesztette a 2012-es költségvetés tervezetet. Most szeretnék elnézést kérni elnöként azért, mert Madridból késett a repülőgépem, és késve landoltunk. Mindenkit üdvözlök a Libe Bizottság munkaülése alkalmából, elnézést kérek a késésért, és Biztos, hogy a mai hír felgyorsítja a tevékenységünket. Hivatalos nyilatkozatot tett Obama elnök az USA részéről, mégpedig azt jelentette be, hogy az Al-Qaida állítólagos vezetőjét beazonosították, és meg is ölték egy hadműveletben az elmúlt 24 órában az Obama kormány jelentette ezt be, és még várjuk, hogy ezt megerősítsék, valamint magyarázatot is kapjunk ezen döntő hírrel kapcsolatosan hiszen ez az egész világra kiterjedő terrorizmus ellenes harcot érinti, a terrorizmus minden formája elleni harcot, főként azok elleni harcot, akik az emberiség számára globális támadást jelentenek, globális veszélyt, Afganisztán, Pakisztán, Marrakes, a különböző muszlim, muzulmán vezérek, vezetők különböző nyilatkozatokat tettek erről, úgyhogy ezzel kapcsolatosan feltétlenül beszélünk el a Libe bizottságban is. De most tovább folytatjuk a mai napi rendünket, és annak első pontját, mégpedig úgy, hogy átadjuk a szót az előadónknak, Francesca Kellernek, aki, Franciska Kellernek, aki egy véleménytervezetet fog elismertetni, mégpedig a költségvetési háromoldalú megbeszéléssel kapcsolatosan. Köszönöm. Ez a háromoldalú megbeszélése vonatkozik, nem pedig a számadatokról, hanem a mi prioritásainkról, és arról, hogy mi lesz a témája a háromoldalú megbeszélésnek. Nagyon rövid leszek, és amit én itt alapvetően beleírtam, az az, hogy a költségvetés a prioritásokon alapuljon, a, az igazság, a jog érvényesülése és a szabadság szellemében. Figyelembe kell venni a gazdasági válságot, és azt is, hogy a pénzt a prioritásainknak megfelelően költsük el. Ezen kívül a bizottság megemlítette az emelkedést, a növekedést a költségvetésben, ezt tudomásul vettük, ennek örülünk. Ez a mi bizottságunkra vonatkozik, ez a növekedés, és várjuk a több éves kerettervet, ami júniusban jelenik majd meg, ami még a háromoldalú megbeszélést illeti, Szeretnénk szólni arról is, hogy a bizottság mindig olyan szellemben vizsgálja felül a terveket, hogy azok végrehajthatók-e, és várjuk, hogy erről beszámoljon a parlamentnek, és ezzel együttesen a költségvetési sorokról is a következő éveket illetően. A pénzalapokat nem csak, vagy nem főleg arra kell fordítani, hogy az illegális migráció ellen harcoljunk, hanem megfelelő pénzalapok kellenek a nemzetközi védelemre és az integrációs intézkedésekre. Megjegyzem, az ügynökségeknek külön pénzalapokra van szükségük azért, hogy az új feladatokkal megküzdhessenek a Lisszaboni szerződés és a Stokholmi program alapján. Tudomásul kell venni azt is, hogy a főigazgatóság két főigazgatóságra szakadt vagy oszlott, és ennek is lehetnek költségvetési kihatásai. A Frontex mandátumát felülvizsgálták, ezt kiemelem, és ezt az új költségvetésben figyelembe kell venni, a bizottság erről is szólt. Olyan projektek, amelyeknek nincs jogalapjuk, ne alokáljunk pénzt, hanem inkább ezt a tartalékba kell belevenni. Ami pedig a SZIS-2-t illeti, itt arról volt hogy a pénz nagy részét a rezervbe kell csoportosítani, hiszen ez még nem funkcionális, ez a program. Remélem, hogy önök egyetértenek ezekkel a témákkal, amelyeket a trialógusban felszeretnénk hozni, hogyha vannak megjegyzéseik, vagy valami szeretnének változtatni, akkor erre lesz még módjuk. Módosító indítványok leadása május 5 csütörtök dél, és a szavazás is májusban lesz, úgyhogy jó lenne, ha minél hamarabb javaslatukat tennének és ismertetnék ötleteiket. Köszönöm. Thank you, Mrs. Keller, for the short Köszönöm, Keller asszony, a prioritások rövid bemutatását, melyek az ön jelentésében szerepelnek, és ez a parlament számára igen fontos a költségvetési trialógus előtt. Megnyitom a vitát, van már néhány nevem, aki még hozzá szeretne szólni, kérem emeljék kezét, Gönc asszony. Köszönöm. Árnyék jelentős tevje vagyok a véleménynek a szocialisták nevében. Alapvetően egyetértünk a jelentés tervezettel. Ami a növekedést illeti, ezt már előre megtervezték, és ez megfelel a mi területünk, vagyis a belügy és igazságügy jelentőségének és annak erősödésének. Ami a Frontex finanszírozását illeti, a legújabb mandátum alapján ezt nem lehet növelni, de hogyha felülvizsgáljuk a Frontex mandátumát, akkor a pénz alapokat is, vagy a finanszírozást is felül kell vizsgálni. Ez világos. Egyetértünk a prioritásokkal is, amelyekről Franciska szólt, és ami a nemzetközi védelem és az integrálódás finanszírozását illeti. Ezzel főként egyetértünk, kevésbé a, az illegális migráció elleni harc finanszírozásával. Szerintem itt a védelmi aspektust kell erőteljesen hangsúlyozni. Néhány más megjegyzésem is van a az egyik ügynökség még nem működik, úgyhogy elfogadható az, hogyha a pénzalapokat tartalékba tesszük, ugyanígy a sis 2 esetében, de nagyon remélem, hogy ez nagyon hamarosan működőképes lesz, és akkor az előirányzatokat a tartalékból kiemelhetjük. Ami a kísérleti projektek értékelését illeti, ezeket is megvizsgáljuk, hamaros, és megnézzük, hogy szeretnénk-e újabb kísérleti terveket, mennyire voltak az eddigiek sikeresek, és a jövőbeliek 2012-ben mennyire érdemesek a finanszírozásra. Köszönöm. Diaz Meral úr következik. Köszönöm, elnök úr. Teljesen egyetértek a nagy prioritásokkal, amelyeket Keller asszony meghatározott. Természetesen mindenki tudja, hogy gazdasági válságban vagyunk. Ezen kívül viszont humanitárius válságról is beszélhetünk. Tömegesen változtatják meg tartózkodási helyüket a Líbiából érkező személyek. Itt konkrétan 450 ezer emberről beszélünk, tehát nem szabad minimalizálni a kérdés súlyosságát. Azt gondolom, hogy a Keller asszony által megfogalmazott kérdés mindenképpen kielégítő. Ő nemzetközi védelemről, kiegészítő védelemről beszél. De lenne a bizottság felé egy kérdésem is. Ami a visszatérítési alapot illeti, 49 millióval nő a költségvetése. Tehát 49 millió, és 6 millió a növekedés, tehát ez 43 és 8 százalékos növekedést jelent, ami a kifizetési előirányzatot illeti. Tehát, hogyha végig gondoljuk azt, amit a bizottság mond, mi szerint a menekült alap a 2002-es költségvetésben megfelel a 2011-es részesedéséhez, Én természetesen mindig is tiszteletben tartom a bizottságot, de azért nem szabad olyan összehasonlításokat tenni, mint ahogy azt a bizottság tette. Még akkor is, hogyha ez az alap ugyanakkora 2012-ben, mint 2011-ben, 31%-ban nőtt a 2007-eshez képest ez az összeg, és 100%-kal a mondjuk az 1989-es összeghez képest, amikor még nem is létezett ilyen alap. Viccelhetnék én így is, de hát ez nagyon rossz ö, vicc lenne, hiszen a bizottság nem szabad, hogy ilyen összehasonlításokat tegyen, ö, miszerint 38%-kal nőtt a 2007-eshez képest ez az alap. Ami viszont igaz, az az, hogy a menekültügyi alap 2012-ben ugyanakkora lesz, mint 2011-ben volt. Második kérdésem a bizottság felé. Beszélt a máltai ügynökségről, de semmilyen adatot nem kaptunk erre vonatkozóan. Márpedig a menekültügyi ügynökség finanszírozása a menekültügyi alapon keresztül fog folyni. Ez csak egy kérdés volt. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Diaszemera úr. Van-e más képviselő, aki szeretne hozzászólni? megjegyzést tenni, kérdést feltenni? Keller asszonyhoz, mielőtt lezárná a vitát. Nos, akkor hallgassuk meg a bizottság Murán úr válaszát, mielőtt meg Keller asszonynak visszaadnám a szót. Thank you. <clears throat> I hope I've not... Köszönöm szépen, remélem, hogy minden kérdést feljegyeztem Megpróbálom ezeket egyenként megválaszolni, miközben az EASO költségvetésére vonatkozóan keresem a részleteket. Frontex. Teljesen egyetértek az elhangzott megjegyzéssel. Attól függően, hogy az új jogi alapot mikor fogadjuk el, vagy egy ö, kiegészítő levelet, vagy egy ö, költségvetési módosítót fogunk ö, javasolni 2012-re. ami az integrációs igények megválaszolását illeti, ahogy azt az előadásomban is már elmondtam, azt gondolom, hogy a meghozott fellépések és a kiegészítő finanszírozás ezen területen azt mutatja, hogy milyen fontos a bizottság szerint ez a terület. Ami a tartalékot illeti, az információs technológiai ügynökség reméljük, hogy működőképes lesz 2011 közepére, a sis pedig valamikor 2013-ban, de ezek folyamatban lévő projektek, és amikor a, külön, a fontosabb mérföldköveket elérjük, akkor erről mindig tájékoztatjuk a parlamentet, ahogy ezt tavaly októberben, novemberben is tettük ami a humanitárius válságot illeti, a főigazgatóságunk a délután folyamán még erről részletesebben be fog számolni. A bizottság nagyon jól tudja, hogy mindenképpen reakcióképesnek kell lennünk, és gyors reakcióképességre van szükség. Ezért beszéltem a 2012-es tartalékről már korábban is sikerült ezen válsággal kapcsolatban már most 2011-re elkülöníteni összegeket azért, hogy az olasz és máltai államokat megvédhessük a menekülők áradatától, de erről még majd a főgözgatónk később fog beszélni. Ami az EASO, tehát a Málta ügynökséget illeti, ez egy külön finanszírozás, nem a ügy alapból jön. A 2012-es költségvetési javasolt összeg 10 millió euró ezzel elismerjük azt, hogy az ügynökség egyelőre csak a kezdeti időszakban van, tehát valószínű, hogy 2010-ben a 3 millióról, 2011-ben 8 millióra, 2012-ben pedig 10 millióra nő, ahogy felveszi a, az utazó sebességet. Ami az Európai Menekültügyi Alappal kapcsolatos megjegyzést illeti, én semmiképpen nem akartam leegyszerűsíteni a dolgokat, én csak azt akartam elmagyarázni, hogy a jelenlegi költségvetési terv, tehát a 2007-2013-as keret alapján az alokált összeg ezen fontos alapra 38%-kal nőtt de egyértelmű, hogy 2011 és 2012 között nem volt növekedés, stagnált 49,5 millió euróval ez az összeg. Köszönöm. Köszönjük a magyarázatokat, most pedig a jelentőnknek, Keller asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket, nagyon egyetértek ezekkel. Azt gondolom, hogy Ezeknek majd kellő helyet találunk a jelentésben is. Megpróbáljuk minél hamarabb koordinálni a módosítókat, amit javasolnánk. Köszönöm. Thank you. Thank you. Then that'll be it for the... Köszönöm szépen. Akkor ennyit a vitáról. Most pedig nézzük meg, hogy mik a következő lépések. A módosítók beadási határideje május 5-e dél, tehát május 5-e 12 óra. A szavazás a szakbizottságban, a Libe szakbizottságban várhatóan május 24-én, 25-én lesz. A Költségvetési Szakbizottságban pedig ezek után június közepén kerülhet sor a szavazásra mint tavaly is, a Költségvetési Szakbizottság kéri, hogy küldjük el a kísérleti projektekre és előkészítő fellépésekre vonatkozó javaslatainkat május 27-éig, május 27-én 12 óráig. Ezzel kapcsolatban további tájékoztatást adunk majd a képviselőknek e-mailben. Akkor ennyit. Most pedig térjünk át a következő napi rendi pontra, a négyesre a 4-es, 5-ös és 6-os pontokról elektronikus szavazás következik. Tehát kérem mindenki ellenőrizze, hogy itt van-e a szavazó kártyája. Hogyha nem, akkor kérem, hogy küldjenek el valakit, hogy hozzák meg azokat. 5-ös pont. Elnézést, 4-es pont. a Schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozása. Carlos Coelho az előadónk, és ő készített egy jelentést a Libe szakbizottságban januárban és márciusban történt eszmecseréről. Először tehát megadjuk a szót Coelho úrnak, majd pedig a bizottság és a tanács képviselője következik, és a többi képviselőnek utána adjuk meg a szót nagy érdeklődéssel várjuk, hogy most a bizottság és bizonyos tagállamok delegációja miért nem támogatja ezen javaslat jogi alapra vonatkozó javaslatát. Egyre nagyobb a nyomás, hogy a, az Európai Unió működési szervez, szerződésére vonatkozó 77-es cikket alkalmazzuk. A jövőbeni Schengeni értékelés módozataira vonatkozóan, ezzel a parlament kikerülne ebből a döntésből. Kaja úr. Köszönöm szépen. Egy kérdéssel kezdeném, és egy intézményi problémával. A parlament az Európai Bizottság kezdeményezését elutasította, több oknál fogva. Lényegi, tartalmi okoknál fogva, de a jogi tanács miatt is. Az Európai Bizottság első javaslata ugyanis a parlamentnek nem adta meg az együttdöntésre való jogot. Köszönjük a jelenlegi biztosnak, Malmström asszonynak, hogy amikor az új javaslatot beterjesztette, akkor az Európai Parlamentnek együttdöntési jogkört is biztosított. Úgy gondoljuk, hogy ez volt a megfelelő lépés. Az Európai Bizottság megértette amikor a Schengeni vívmányokról, biztonságról beszélünk, akkor minden intézményt be kell a tárgyalásba, vitába vonni. Öt tagállam kezdeményezése rendkívül aggaszt. Németország, Hollandia, Finnország, Szlovákia és Szlovénia kezdeményezése. És csalódott vagyok, mert ezt a kezdeményezést Írország, Nagy-Britannia Svédország, Spanyolország, Ausztria, Belgium, Luxemburg és Görögország is támogatta. 13 ország tehát a 27-ből. Tehát 13-an úgy gondolják, hogy a jogalapnak, ahogy ön is mondta helyesen, a 70-es cikknek kellene lenni, azaz az Európai Parlament véleményét ne kell, nem kell meghallgatni, mert nem kellene e stratégiába minket bevonni. 13 tagállam tehát nem irányíthatja, dönthet ebben a kérdésben. Két dolog történhet. Vagy az, egy, az egyes forgatókönyv szerint az Európai Bizottság visszavonja kezdeményezését, és egy újat terjeszt be, és remélem, hogy az Európai Bizottság nem fogja ezt megtenni. Vagy ez a kettes forgatókönyv, a tanács egyhangú döntéssel megváltoztatja a jogalapot. 13 tagállam a 27-ből nem elegendő ehhez. De az a tény, hogy 13 tagállam a 27-ből kész arra, hogy harcoljon érte, nem jó jel, akkor, amikor jó együttműködésre számítunk a parlament és a tanács között, az új Schengen értékelési rendszer kidolgozásánál. Elnök úr, együttműködésre szükség van. Az új Schengen értékelési rendszerre, mechanizmusra szükség van. Közösségorientáltabbnak kell lennie, európai megközelítésre alapulnia, és a közösség intézmények bevonására, szemben a kormányközi felfogással. Új Schengeni értékelési mechanizmusra van szükség, amely átláthatóbb, azaz kötelezettséget ró a tanács és a parlament nevében a helyszíni látogatásokra, a bizottság ajánlásaira és azok végrehajtására. Egy olyan mechanizmusra van szükség, amely nagyobb együttműködést eredményez a bizottság és a tagállamok között egyensúlyt ér el a részvételben európai szakérte, szakértők teljes körű részvételét engedélyezi. Úgy gondolom, hogy hatékonyabban kell a forrásokat felhasználnunk a Frontex bevonásával, kockázatelemzési tapasztalatával. Hatékonyabb mechanizmusokra van szükség, ahol rövidebb határidők vannak, nem olyan, súly, nem olyan nagyok a, a tímek, és egy olyan mechanizmusra, amelynek a megtérülése, eredménye jobb. Az értékelésre szükség van a szabályoknak való megfeleléssel kapcsolatban, és olyan lépésekre, amely azonnal minden hibát el hárítva születik meg. Határozottan ellenzem a kettős mérce gondolatát. Nem szabad, hogy a jelölt országok a Schengen rendszerhez csatlakozni kívánó országok számára egyfajta, és a már benne lévők számára egy másik fajta rendszer legyen. A szakbizottságban az volt az érzésem, hogy a a kettős mércével szemben a többség eh, ugyanúgy vélekedik, mint én, és ezért nem tudom elfogadni ezt a két eh, megközelítést, a két eh, értékelést sem, amely a tagállamok és a jelöltök számára külön-külön szabályt jelentene. Nem. Azonos szabályokra van szükség, és mindenkinek azonos szabályoknak, azonos kritériumoknak kell megfelelni. Elnök úr, végül hadd mondjam el, úgy gondolom, nem lenne szabad, hogy azon az úton haladjunk, amelyen néhány éve vagyunk. Ha egy jelölt ország en, teljesíti en, a csatlakozáskor a követelményeknek a szabályokat betartja, akkor mintha el azt követően, mintha elfelejtkeznénk erről az egészről. Éppen ezért az értékelési mechanizmusnak is európai megközelítésűnek kell lennie. Fel kell tudni mérnie azt, hogy azok a tagállamok, amelyek már bent vannak a Schengeni rendszerben, betartják-e a Schengeni szabályikat. És ha nem, akkor valamilyen fajta olyan mechanizmusra van szükség, amelyel korrekcióra lehet őket kényszeríteni, és hogyha a problémák továbbra is megmaradnak, akkor szankciókra. Tudom, hogy jelentésem nem végleges. Úgy határoztunk, hogy felgyorsítjuk intézményi okoknál fogva a jelentés összeállítását azok miatt, amelyeket az elején említettem az Európai Parlamentnek, el kell kezdenie ezt az eljárást, hogy üzenetet tudjon a tanácsnak küldeni. A tanácsnak holnap megjegyzem, fontos ülése lesz, és már most tárgyalják a miniszterek a javaslatokat. Nem, nem várakozunk, hanem dolgozunk, és ez az oka annak, hogy felgyorsítjuk a folyamatot is. Tudom, hogy jelentésem nem végleges szöveg, nem a legjobb verzió, de azt is remélem, hogy a módosítási időszakkal együtt, mert ugye kérünk módosításra vonatkozó időszakot, ha jól tudom, a, erre van határidő már, de mégis ezzel lehet korrigálni, lehet a jelentésemet javítani. És úgy gondolom, hogy nagyon sok ponton lehet és kell is javítani a jelentésen. De úgy gondoltam, hogy mégis fontos volt, hogy elkészüljön intézményi okoknál fogva, és beterjesszem. Köszönöm szépen. Thank you for the work and for the presentation. Köszönöm a munkát, köszönöm a jelentés eh, tervezett előterjesztését, most pedig a bizottság képviselője kapja meg a szót. Eh, Monika Moshammer. Köszönöm. Szeretnék meleg köszönetet mondani az előadónak a jelentéséért. Szerintem nem fordul elő gyakran, hogy az előadó a bizottsághoz fordul hasonló esetben, és nagyon örülök, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a javaslatát. A cél az, hogy megerősítsük a mechanizmus, mindannyian dolgozunk el azon, hogy ez a mechanizmus tovább javuljon, és egy jól működő rendszer lépjen életbe. Az egyéni módosításokat még nem tudtuk figyelembe venni, de várom a vitát. A bizottságnak nem szándéka kiterjeszteni a javaslatot a jogalapra vonatkozóan. A 77-es cikket választhatók jogalapnak, mert a bizottság úgy gondolja, hogy ez a megfelelő jogalap, és ez az együtt döntés eh, is lehetővé teszi, valamint a parlament teljes bevonását. Biztos vagyok benne, hogy a tanácsban még viták lesznek eh, e témában. Köszönöm. Köszönöm, most pedig a, az elnökséget eh, hallgassuk meg, mégpedig Szacsúri Jánost. Nos, röviden a magyar elnökség nevében áttekintést, beszámolót szeretnék adni önöknek a rendelet tervezett tárgyalásának állásáról. A kérdéses rendelettervezetet a tanács kompetens munkacsoportja, azaz a Schengeni ügyek munkacsoport eddig három alkalommal tárgyalta a részletekbe menően. Januárban, februárban és áprilisban. És a tárgyalások során alaposan Részletesen áttekintettük a szöveget, és összegyűjtöttük a tagállami észrevételeket, ahogy a szokásos, illetve az egyes megjegyzéseket, javaslatokat. A normaszöveg áttekintése mellett a tagállamok egy része jelentős, koncepcionális kérdéseket is felvetett, stratégiai jelentőségű, koncepcionális jelentőségű kérdéseket is felvetett. Noha általánosságban elmondható, hogy a tagállamok támogatták a Schengen értékelések hatékonyabbá tételére vonatkozó javaslatot, azonban például az értékelésekben résztvevő felek közti hatáskör megosztással kapcsolatban és más lényeges kérdésekkel kapcsolatban jelentős módosítási igények is felmerültek. Ezek a stratégiai kérdések aztán a rendelet jogalapjával kapcsolatos vita keretében csúcsosodtak ki, ahogy itt elhangzott. Ennek fényében a magyar elnökség az áprilisi vita során az áprilisi ülésen kifejezetten a jogalap választás kérdésére koncentrált, és itt meghallgattuk a tanács jogi szolgálatának véleményét is a kérdésben. És ahogy a tagállamok egy jelentős része, úgy a tanács jogi szolgálata is úgy foglalt állást, hogy a helyes jogalap a kérdéses rendelet meghozatalára nem a tervezetben szereplő 77. hanem elsősorban inkább az Európai Unió működéséről szóló szerződés 70. cikke. Nos, a későbbiekben a jogi szolgálat hivatalos írásos dokumentumban is fogja foglalni a véleményét, és a magyar elnökség úgy tervezi, hogy ennek a dokumentumnak a birtokában lehet majd érdemben tovább lépni a tervezett tárgyalásával. Ennek érdekében a magyar elnökség a Schengeni ügyek munkacsoport májusi, május 30-ai ülésén még egyszer napirendre veszi a tervezetet, és kifejezetten foglalkozni kívánunk a helyes jogalapválasztás kérdésével. Azt gondolom, hogy a tanács végleges állásfoglalása majd ezt követően várható. Nos, ennyit szerettem volna elmondani a tárgyalások állásáról. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you. Now. Köszönöm szépen. Akkor megnyitjuk a vitát. A képviselők szeretnének-e hozzászólni Kajú úr jelentésével kapcsolatban, az elhangzottakkal kapcsolatban? Enszjú úr. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau, în primul uh, Köszönöm, elnök úr. Először is uh, Mindenképpen nagyra értékelem Kajó úr jelentését, mert kiegyensúlyozottnak tartom, és sokban javította a bizottság javaslatán. Először is. Ez a jelentés kijavítja a kettős mérce problémáját, tehát a már a Schengeni térségben lévő tagállamok és a tagjelölt államok közötti kettős mérce kérdését. Ez igazi diszkriminációt jelentett volna. Ezen kívül úgy gondolom, hogy az adatvédelmi, európai és nemzeti adatvédelmi hatóságok bevonása rendkívül jó ötlet. Azt gondolom, hogy ezen hatóságoknak nagyon nagy tapasztalatuk van ezzel kapcsolatban. És mindenképpen üdvözlendőnek tartom azt is, hogy egy cikket illeszünk be a szövegbe a Frontex bevonásáról minden tagállammal kapcsolatban, ahol problémák merülnek fel a Schengeni aki megvalósításával kapcsolatban. Az európai szolidaritás elvének kell uralkodnia, hogyha egy, problémában, hogyha egy országban problémák vannak, segíteni kell nekik, még mielőtt, azért, hogy az összes Schengeni kritériumnak megfeleljenek és hogyha ezek után sem sikerül egy adott tagállamnak megfelelni a vállalásainak, csak akkor kell a büntetésekről beszélni. Ami az új értékelési kritériumok bevezetését illeti. Ahogy azt Kajó úr is elmondta, azt gondolom, hogy ez megfelelő döntés, és üdvözlendő. új kritériumok, mint például a korrupció aránya, vagy a szervezet bűnöldözés aránya. Úgy gondolom, hogy ezeket a kritériumokat nem lehet igazán alkalmazni, mérni. Nem lehet egy tagállamban objektív módon felmérni, hogy a korrupció aránya mekkora. Van még egy fontos aspektus, amit én fontosnak tartanék, és ami nem jelenik meg explicite a jelentésben. Az átláthatóságról beszélek. Szeretnék egy módosítót benyújtani ezzel kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az európai szervek által végzett értékelésekről. Következésként, tehát szeretném mondani, hogy ez az új értékelési mechanizmus nagyon nagy előrelépés lenne az régebbi mechanizmushoz képest, és ennek segítségvel jobban tudjuk majd a Schengeni térséget kezelni, mert meg tudjuk mondani minden egyes tagállamnak, hogy minden tagállamnak saját felelőssége van. És azt gondolom, hogy jó ötlet lenne, hogyha a Frontexet is bevonnánk ebbe a folyamatba. És lenne még egy megjegyzésem. A Franciaország és Olaszország által a bizottságnak írt levéllel kapcsolatban a biztonsági túlkapásokat minden áron el kell kerülni. Sohasem szabad megkérdőjelezni a Schengeni térség létezését. Kajó úr jelentése megfelelően ambiciózus, és megfelelő megoldásokat nyújt minden ebben a levélben felmerült problémára. Például, ha egy tagállam az elvégzett értékelésben részt vesz, akkor a Frontex hatóságnak, a Frontex ügynökségnek nagyobb szerepe lesz, és így tudunk a két ország levelében felmerült problémákra megoldást találni. Ezen kívül azt gondolom, hogy a Schengeni térségből való kilépés lehetőségét csak kivételes alkalmakban garantáljuk. Nem lehet elképzelni azt, hogy egy tagállam gyakran alkalmazza a határok visszaállítását, amikor az neki úgy tetszik. Ez mindenképpen visszalépés lenne az Európai Unió történetében. Természetesen ennek a jelentésnek semmi köze a román és a bolgár csatlakozáshoz a Schengeni térséghez. Nem szabad, hogy ezen belépési folyamat bármilyen külső hatásnak legyen kitéve. Köszönöm. Thank you. Mrs. Weber. Köszönöm, Weber asszony, az a szó. Köszönöm. Szerület asszony nevébe beszélek, aki az Áder részéről árnyék jelentéstevője ennek a dosszénak, és koordinátor is. Köszönöm Coelho úr jelentését, teljes mértékben támogatjuk az általa képviselt irányvonalat ebben a jelentésben, hiszen a az egész jelentéssel ő a az eljárást, a folyamatot sokkal átláthatóbbá, átfogóbbá kívánja tenni, és működőképesebbé. Az, hogy kettős mércével éljünk, ezt el kell kerülni, ez nem fogadható el, ez nem megfelelő. Ami pedig Coelho úr javaslatait illeti, azt illetően, hogy az Egyesült Királyság és Írország részlegesen részt vegyen ebben a folyamatban, és hogy ők is értékeljék a folyamatot, a rendőri együttműködés és egyéb terület szempontjából, ez mindenképpen üdvözlendő és segíteni a folyamatot. Ami a jog alapot illeti, a tanács és a parlament közötti háború folyik, és nem tudom, hogy mikor fog ez befejeződni. Nehéz számomra megérteni, hogy a tagállamok, az EU tagállamok kormányai miért félnek annyira a saját állampolgáraiktól és képviselőiktől az EP-ben. Politikai szempontból én ezt valóban nem értem és ezzel kapcsolatosan a parlament igen világos üzenetet kell, hogy küldjön. Itt nem arról van szó, hogy mi szeretnénk ebbe bekapcsolni. Nem, minket be kell vonni az együttdöntési eljárásba ebből a szempontból, és eh, ezt eh, ki kell eh, jelenteni, mindaddig, amíg a jogalap kérdése nem tisztázódik, és a parlament üzenetét, mint mondtam, továbbítani kell. Köszönöm, Elcsef úr. Nem? Nem, nem kíván hozzászólni, rendben. Stanuk, Stanuk asszony. Köszönöm. Igen, rövid leszek, hiszen abból, amit hallottam, kiderült, hogy széles konszenzus alakult ki a legtöbb politikai frakció között. A mi frakciónk is, a zöldek támogatják Coelho úr irányvonalát, ami a jogalapot illeti, itt a változást nem támogatjuk, és azt akarjuk, hogy a parlamentet bevonják. Túl sokat nem is kell elmondani, de Bulgáriáról és Romániáról is fogunk szavazni az ülésünkön. Figyelembe véve ezt, szeretném még megerősíteni mások által elmondottakat és Coelho úr által elmondottakat, vagyis hogy a kettős mércét ellenezzük. Ezt már elmondtam akkor, amikor Bulgáriáról és Romániáról volt szó, és a kollégákkal együtt ezt most megismétlem. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Jotova asszony következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm Coelho úrnak a jelentés tervezetet, mégpedig a Schengeni térség értékelésével kapcsolatos ellenőrző értékelési mechanizmust. A személyek szabad mozgásáról van szó. Coelho úr álláspontját támogatom, ugyanazokat a szabályokat kell az összes tagállamra vonatkoztatni, azért, hogy ne éljünk kettős mércével. Szerintem az Európai Bizottság, amely a felelőse lesz az értékeléseknek, rendszeresebben kellene, hogy küldjön szakértőket a helyszínre, nem pedig öt évenként, hiszen itt a Schengeni értékelésről van szó, figyelembe kell venni, hogy hogy áll a helyzet a mai vita viszont néhány kérdést vet fel, ezekre választ várunk. Először is a bizottság közleménye még mindig aktuális. Most egy új mechanizmusról beszélünk, a Schengeni vívmányok értékelése tárgyában, amikor a bizottság közben úgy gondolja, hogy a Schengeni Akit meg akarja változtatni, és ezt a következő hetekben fogja előterjeszteni. A Libe Bizottság hogyan tudja figyelembe venni akkor ezeket az esetleges változtatásokat? Azután az érintett országok néhány órán belül Románia és Bulgária csatlakozásáról fogunk szavazni, Schengeni csatlakozást illetően a Schengeni csatlakozást az ellenőrzési és együttműködési rendszerrel össze kell kötni. Én személyesen nem értem azt a levelet, amit eh, a Dán kollégák küldtek a múlt héten. Ebben azt kérik a kormányuktól, hogy ne támogassák Bulgária és Románia eh, csatlakozását eh, a tanácsülésen. Szerintem konkrétabb vitát kellene erről folytatni. Ez a helyzet általános kérdést vet fel a jövőbeli ellenőrzési mechanizmus Schengen esetében hogyan zajlik, hogyha minden alkalommal az új kritériumokat elutasítjuk. Ha megszavazzuk a Bulgáriával, Romániával kapcsolatos javaslatot, akkor ez azt jelenti, hogy eleget tett ez a két ország a követelményeknek ahogy ezt a csatlakozáskor előnyelozták. Viszont ha nem, akkor kettős mércét alkalmazunk. Remélem, hogy az új mechanizmusi mechanizmusra kapcsolatos szabályokat elfogadják, és ezek egyelő alapon állnak majd minden tagállam számára. Az európai kép, állampolgárok képviselőként nekünk garanciákat kell adnunk azért, hogy egyfelelő standardokat alkalmazzanak az összes tagállam esetében. Külön jelentős az, hogy az együttdöntésben a parlament részt vegyen azért, hogy a mechanizmus jól működjön az európai biztonság érdekében. De most figyelembe véve a válságot és a migrációs hullámokat senkinek nincs szüksége kétsebességű Európában. Az üzenetünk legyen kategórikus, a jelölt államok legyenek a Schengeni térség tagjai, amikor a technikai kritériumoknak eleget tegyenek. Ami Románia és Bulgária csatlakozását illeti, hogyha ezt nem tesszük lehetővé, akkor ennek csak politikai okai lehetnek, és a tanácsnak ezt indokolnia kell. Ha a tanács úgy gondolja, hogy a technikai kritériumok nem kielégítőek, és új követelmények vannak, akkor ezeket meg kell, hogy mondja konkrétan, meg kell, hogy nevezze. De a két kérdés nem szabad összekeverni, vagyis az új mechanizmust és Bulgária-Románia jelentését köszönöm. Köszönöm Jatova asszony, Papa Nikula úr. Köszönöm, elnök úr. A legtöbb dolog, amit el akartam mondani, már elhangzott. Köszönöm Koelyó úrnak, az előadónknak ezt a rendkívül kiegyensúlyozott anyagot. Csak annyit szeretnék még elmondani, az öt tagállammal kapcsolatban, akiből most már 13 lett, a Schengennel kapcsolatban, Olaszországgal kapcsolatban és Franciaországgal kapcsolatban már elhangzott, hogy más feladataink is vannak. Meg kell próbálni megoldani a jogi és technikai problémákat, úgy, hogy ezen aggályokat el lehessen oszlatni a jövőben, és egyértelmű, hogy Európában még újabb kérdések is fel fognak majd merülni a jövőben. Ezért tehát mindenképpen szükség van arra, hogy a Schengeni akit tiszteletben tartsuk és megerősítsük. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Nedelcseve asszony. Köszönöm, elnök úr. Még mielőtt elkezdeném, lenne egy kérdésem, miért nincsen bolgárra tolmácsolás? Nem most először történik ez meg, és hát igen, csak örülnénk a bolgár képviselők annak, hogyha az anyanyelvünkön hozzászólhatnánk, hiszen ha jól tudom, minden nyelvnek ugyanakkor a értéke van az EU-n belül. Ezután visszatérnék a vitára. Szeretnék gratulálni Kajó úrnak ezen jelentéstervezethez. Azt gondolom, hogy rendkívül hozzáértő munkát végzett és egyértelműbbé teszi a bizottság szövegét is. Ezen kívül azt gondolom, hogy a jelenlegi rendszer a Schengeni térség jó működését garantálva, ez mindenképpen modernizációra szorul, és még mielőtt a Kolya úr jelentésével kapcsolatos három kérdést elmondanám, szeretném felhívni a figyelmüket egy kockázatra a mai vita során, ezt Bulgáriában és Romániában is láthattuk. Mi szerint az ezzel a kérdéssel kapcsolatos vita a Schengeni térséghez való csatlakozás vitájában fontos kimondani mindenki előtt, hogy a jelenleg vitatott értékelési kérdések nem szabad, hogy új követelményekhez vezessenek a román és bolgár belépéssel kapcsolatban, hiszen itt olyan kritériumokról beszélünk, amelyek mindenki számára kötelező lesz, de nem szabad, hogy ez ö, lassítsa az, azokat nem alkalmazó tagállamok belépését. Három kérdést szeretnék elmondani. Először is nagyon fontosnak tartom a kölcsönös bizalom kérdését azért, hogy a Schengeni térség működhessen. Fontos garantálni egy olyan rendszert, amelyben mindenki számára ugyanolyan szabályok vannak, és ez a bizalom, amiről most beszéltem, csak akkor garantálható, hogyha minnyáján közös szabályokat alkalmazunk, és közös, mindenki számára alkalmazandó értékelési kritériumokat. Kajó úr jelentésében az 5-ös és a 18-as módosítókkal kapcsolatban. Hogyha egy ország saját maga nem tud egy helyzettel megbírkózni, akkor segíteni kell rajta. Azt gondolom, hogy ami a szankciókra vonatkozó szabályt illeti, fontos ezt pontosítani, pontosan azért, hogy el lehessen oszlatni az agályokat a kettős mércével kapcsolatban és az üzenetem megfelel az előadó üzenetének, miszerint mindenkit ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni. Második kérdés, ami az értékelést végző csapatok összetételét illeti. Nagyon fontos meghatározni azért, hogy teljesen működőképesek legyenek ezek. És fontos pontosítani a ö, mandátumot, az Europol és az Eurojust ö, csapatairól van szó, pontos pontosítani a mandátumokat, és megnézni, hogy mely ügynökségekkel kell együttműködniük, eh, hogy ezen ügynökségek küldenek el majd szakértőket a helyszínre, és eh, eh, melyek azok a feladatok, amelyeket az OLAF fog végezni. Amikor a külső szakértők kérdéséről beszélünk, fontos emlékezni arra, hogy a célkitűzés az, hogy a kettősségeket, a források kettős felhasználását elkerüljük, és hogy az egyes Európai Uniós szervek az egymás működésébe beavatkozzanak. Ezt kell elkerülni. És még fontosabb, hogy az agályokat eloszlassuk, hogyha egy adott döntést esetleg megkérdőjeleznek, és ezért a kölcsönösség elvét kell garantálni. Utolsó megjegyzésem, ami a korrupciót és a szervezett bűnözést illeti, Minnyájunk célja az, hogy ezek ellen fel tudjunk lépni megfelelő intézkedésekkel. Ugyanakkor egyetértünk, hogy nagyon nehéz mérni ezt a jelenséget, és a szintje valahol a közvélemény elvárásaitól is függ. És éppen ezért tartom nagyon fontosnak, hogy egyértelmű mutatóink legyenek, és ezen mutatókat konkrétan meg kell határozni, és utána objektíven kell alkalmazni minden Schengeni tagállamban, vagy akár feltehetnénk a kérdést azt is, hogyha a korrupcióról beszélünk, melyek azok a területek, ahol megpróbáljuk felmérni konkrétan a korrupció szintjét, és milyen szint elfogadható. Tehát például mi az értelme egy Schengeni értékelési mechanizmusnak, és egy kis önkormányzatban a korrupciót felmérni, miért fontos ez, talán ez inkább nemzeti hatáskörbe és az erre vonatkozó hatóságok hatáskörébe tartozna. Ezek lennének a következtetéseim Kajó úr jelentéstervezetével kapcsolatban. Még egyszer elmondom, én ezt nagyon megfelelőnek, körültekintőnek és kényesúlyozottnak tartom. Köszönöm. Köszönöm. Nedelcseve asszony, ami a nyelvi kérdést illeti és a bolgártolmásolás kérdését, teljesen igaza van, ezt feljegyezzük. Foglalkozni fogunk Jotova asszony, és ugyanebben a helyzetben van. Igaza van. Feljegyezzük és foglalkozunk ezzel. Most akkor a többi képviselőnek szeretném megadni a szót. Ez, bocsánat, mivel más képviselő nem kért szólt, ezért Kajó úrnak adom vissza a szót azt gondolom, hogy a vitából egyértelműen kiderült, hogy széles a konszenzus a Libeszek Bizottságon belül azzal kapcsolatban, hogy a jogalapnak biztosítani kell a parlament teljes részvételét az együttdöntési folyamatban. És minden erőfeszítést meg kell tenni azért, hogy elkerüljük a kettős mércék kialakulását. És hogy kétsebességes Európa alakuljon ki, amikor felmérjük az erőfeszítéseket a technikai kritériumoknak való megfelelés tekintetében azért, hogy belépjünk a Schengeni térségbe. Kajó úr! Köszönöm, elnök úr! Először is köszönetet mondok a kollégák hozzászólásáért, és az igen kedves, szimpatikus szavakért, és arra bátorítom őket, hogy módosító indítványokkal éljenek azért, hogy javítsák a jelentésemet. Még van rá idő, hogy dolgozzunk, és remélem, hogy sok módosító indítványt kapunk, mert biztos vagyok abban, hogy sok olyan pont van, sok olyan kérdés, amit jobban is meg lehetne oldani, és a szankciókat is meg kell világítani. Ahogy az egyik hozzászóló mondta, nagyon sok olyan pont van a jelentésemben, amelyet még javítani kell. Biztos vagyok. Elnök úr, nagyon sok hozzászóló beszélt a francia elnök és az olasz elnök közötti csúcs találkozóról. Ezzel kapcsolatosan szeretném elmondani, Nekem nem az a véleményem, hogy a Schengeni szabályokat meg kellene változtatni. Láttuk a problémákat Olaszország és Franciaország között, de ez nem a szabályokkal volt kapcsol, ez nem a szabályokkal volt kapcsolatos, de ha a Schengeni szabályokat meg akarjuk változtatni, akkor ezt együttdöntési eljárás alapján kell megtenni. És hogyha konkrét javaslatok vannak, akkor ezt a vitát lefolytatjuk. Mielőtt még konkrét javaslatokat kapnék, szerintem ami a a politikai kommentárokat illeti, és a különböző politikai állásfoglalásokat, a különböző állam és kormányfők között. Talán ezeket el kellene kerülni, de hogyha van valami indok vagy ok arra, hogy ez a két ország aggódjon Schengen miatt, akkor ez a Schengeni térség biztonsága miatti aggodalomnak tudható be. Hiszen itt két eszközön van szó, az első eszköz az második generációs Schengen információs rendszer. Ezt 2007-ben kellett volna megalkotni, most 2011-ben vagyunk, vagy járunk, és egy sokkal jobban teljesítő rendszerre lenne szükségünk. Tudjuk, hogy mi a hozzáadott érték itt, hiszen el, a SZISZ 1 óta eltelt 6 év, és tudjuk, hogy a SZISZ 2-re szükségünk van. Most vitatkozunk erről, és a két eszközzel, a SZISZ 2-vel és az új Schengeni értékelési rendszerrel tudnánk javítani a Schengeni térség biztonságát, nem pedig más döntésekkel. Végül pedig, elnök úr, szeretném hozzátenni, hogy meglepődtem a 13 tagállam kezdeményezésén, tehát összesen 13 tagállamról van szó a 27 tagállamból. Több oknál fogva lepődtem meg. Először is nem értem, hogy a tanács és a 13 tagállam nem akarja az Európai Parlamentet tiszteletbe tartani, mégpedig úgy, hogy a parlament az európai állampolgárok hangja. Ezt én politikailag, intézményesen és a demokráciás szempontjából sem értem. Második dolog, azt sem értem, hogy amikor sok olyan tagállam van, amely a szabályokat meg akarja változtatni, és amelyek olyan jogalapot akarnak választani, amely nem teszi lehetővé a szabályok megváltoztatását, hiszen a 77-es cikk nem teszi lehetővé a tanácsnak. Egyébként itt osztom a bizottság véleményét, a váratlan látogatások kérdésében, vagy itt más intézkedésekről is van szó, hogy ne legyen szankció, ne legyenek kritériumok. Hát itt nincs koherencia a tagállamok szándéka között, vagyis azon szándéka között, hogy jobb legyen a rendszer és szigorúbb, a másik oldalon pedig egy olyan jogalap választása között, amely nem teszi lehetővé a szabályok megváltoztatását. Például Olaszország álláspontja. Olaszország kijelentette, hogy inkább a 70-es cikket választák, és ne a 77-est, de közben Sárközi elnök maga kér új Schengeni szabályokat, éppen az előbb említett ország miatt. A másik, a múltban az összes Schengennel kapcsolatos ügyet mindig első olvasatban rendeztünk. általában megtaláltuk az intézmények között a megállapodást, a közös szöveget, és első olvasatban már javaslatot tudtunk tenni. Ahhoz, hogy ez most bekövetkezzen, ez az összes intézmény pozitív hozzáállására van szükség. A tanács részéről most úgy érezzük, hogy nincs meg a leghatékonyabb légkör ahhoz, hogy az említett eljárást válasszuk és hogyha a tanács és a 13 tagállam vissza akarja vonni a parlamenttől az együttdöntés jogát, akkor talán az összes lépést meg kellene tenni, és az összes olvasattal kellene lebonyolítani az eljárást, azért, hogy az összes intézmény minden egyes stádiumban elmondhassa, hogy mi a szándéka, mit szeretne hogyha együtt akarunk dolgozni, akkor tiszteletbe kell tartani az intézményeket, és a tanácsnak ezt meg kell hallgatni, erre oda kell figyelnie. Köszönöm. <laughs> Nagyon köszönjük, Koelyó úr. Gondolom érzi, hogy széles körben támogatják álláspontját, mint a szöveghez lényegesen hozzájáruló személy, és így van a parlamenti eljáráson belül az értékelési mechanizmussal kapcsolatban még lesz eh, lehetőségünk. A vita lezárásáért eh, bejelentem, hogy a módosítók határidejét szerdán lesz, május 25-én. Ez egy szerdai nap, tehát május 25-e 12 óra. A szavazásra pedig a LIBE szakbizottságban június közepén kerül sor, ez 15-16-án lesz. Jó? Ha ezzel egyet tudunk érteni, akkor a hatos napi rendi pont Az ötös napi rendi pont a tájékoztatáshoz való jog a büntetőeljárások során. Marietta Birgit Zippel asszony, a bizottság javaslata e, az úti második része. 2009-ben fogadták el a büntető eljárással kapcsolatos jogokat a tanácson belül. A tanács a stokholmi programban határozta ezt meg, de kérem maradjanak csendben és figyeljenek. Azok, akik maradnak a teremben, azok kérem maradjanak csendben, hogy tovább mehessünk. Az első lépésünk tehát az úti tervben sikeresen lezárult. Az irányelvet elfogadtuk a a büntető eljárásokban a fordítás és tolmácsolási jogokkal kapcsolatos részt. A Zippel asszony az előadó benyújtotta a Libe szakbizottságnak jelentéstervezetét múlt év decemberében még. 2010 decemberében, és ez az orientációs szavazásra épült, ezt ennek alapján a tan- elindultak a tárgyalások a tanácssal. A trialógus megtartotta a javasolt irányelv szövegéről az, el, az első tárgyalást a, az előadótól, a szépelasszonytól. Most azt már először meghallgatjuk az összefoglalót, aztán a magyar elnökség nevében a jelenlévő képviselőt, és utána a képviselőket kérem meg, Zippel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megragadni először is az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak a bizottságnak. Nagyon elkötelezett irányelv tervezetet nyújtott be, és természetesen köszönöm az előadóknak is azt, hogy kiegészítéseikkel, módosításaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy az érintett állampolgárok érdekében úgy gondolom nagyon jó és útmutató, iránymutató javaslatot indíthassunk el. Az eddigi tárgyalások a tanácssal, ezt talán elmondhatom, nagyon jó légkörben zajlottak. Még akkor is, hogyha volt és van is némi igény további vitára. Majd el is mondom, hogy hol, de remélem a későbbi tárgyalások is jó légkörben zajlanak. Előzetes megjegyzésként, mielőtt a a kapcsolatos lényeges pontokra kitérnék, az első trialógus során már kiemeltük, hogy az Európai Parlament nem hajlandó arra, hogy bármit vagy akármit a plenáris elé terjesszen a plenáris elé szavazásra, hogyha a korrelációs táblázatok nincsenek benne. Ez tehát egyértelmű az irányelvnek szerves része kell, hogy legyen a korrelációs táblázat, illetve táblázatok, hiszen ez tartalmi kérdés, ezt fontosnak tartjuk. Nem fogok minden eddigi kérdést most külön kiemelni, csak a legfontosabbakat. Természetesen, mint szinte minden irányelvnél, pont a büntetőjog terén, számos nyelvi kérdést kell még tisztázni. Azt, hogy bizonyos fogalmakat milyen értelemben használunk különböző felfogás van arról, hogy más jogi eszközökre milyen mértékben utaljunk, tehát emberi jogi egyezmény, stb. Meg mennyire szükséges segítség, vagy mennyire elhanyagolható. Úgy gondolom, hogy a szakmai megbeszéléseken majd megoldásra jutunk. Mint mondtam, vannak fogalmi nehézségek az eszköztár mértékével kapcsolatban, de különösen a jogok mértékével kapcsolatban. A joglevél nem harmonizálja az egyes jogokat, hanem az a célja, hogy mindenki, aki gyanúsított lesz egy büntető eljárásban, írásban is megkapja a jogait, A tanácssal alapvetően eltérő álláspontunk van ezzel kapcsolatban. Az EP és a Libe Bizottság úgy határozott, hogy lehetőséget akarunk adni, hogy lehetőleg sok információ lehetőleg hamar jusson el a gyanúsítotthoz, és a tagállamok ezeket az információkat nem csak hogy ideje korán, hanem nagyon korán írásban átadják megvolt az a lista és a jogok listája, és ezt mi jelentősen bővítettük. Úgy látszik, hogy ez problémát jelent a tanácsnak. Mi nem értjük, hogy miért, hiszen ezek a jogok alapvetően a tagállamokban amúgy is meglévő jogok. Nagyon sok jogot az úti terv további részeiben is majd még tárgyalunk, és egyáltalán nem tekintjük károsnak, sőt, hasznosnak azt, hogyha már most az elején tájékoztatják a vádlottakat arról, hogy milyen jogok vannak, amelyeket majd a jövőben az utiter további eljárásától függetlenül majd a nemzeti eljárásoktól függ, függően különbözőképpen fognak majd tartalommal megtölteni. Fontos kérdés az is, hogy a gyanúsított vagy a terhelt mennyire kap tájékoztatást a vádról. Ez természetesen fontos. Tudnia kell az érintetnek, hogy egyáltalán milyen büntet, bűncselekménnyel vádolják, vagy milyen bűncselekménnyel kapcsolatban merült fel a gyanú ellene. Úgy gondolom, hogy a tanácssal majd erről is beszélni kell. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet módosítani ezt, és hogyan lehet röviden közölni a, mindezt az érintettel. Egy további vitatott kérdés nem pusztán az, hogy az anyagokhoz hogyan tudnak hozzáférni, tehát a nyomozóhatóság anyagaihoz, hanem elsősorban az, hogy milyen mértékben legyenek kivételek, milyen esetekben forduljon elő az, hogy a terhelt tel nem a terhetek nem tájékoztatnak bizonyos nyomozati anyagokról. Mi úgy véljük, hogy meg kell ezt indokolni, és a kivételeket minél korlátozóbban kell tartani. Mi úgy véljük, hogy a tanács javaslata sokkal szélesebb, mi úgy véljük, hogy igazából túl széles. Tehát szeretnénk, hogyha ezt még tovább tárgyalnánk. További vitapont, megint nem részletesen, csak érintőlegesen, az oktatás képzés, a munkatársak képzése, tehát hogy ezeket az információkat, illetve az információval kapcsolatos kötelezettségeket valóban el is tudják végezni. Aztán azt, hogy a mentális, eh, szellemi fogyatékkal élő vádlottak és terheltek tájékoztatása milyen legyen. Tehát, hogy a, az úgynevezett jogok levele mellett milyen eh, magyarázatot kell egy csoportnak átadni. A következő trialógus eh, tárgyalást május 11-ére illetve május 30-ára tervezzük. Majd látjuk, hogy a vitatott kérdéseket hogyan lehet majd ezeken a három oldalú tárgyalásokon megtárgyalni. Köszönöm. Thank you for your presentation. Köszönjük szépen, Szippel asszony. Most pedig akkor a bizottságot szeretnénk meghallgatni. A bizottság képviselője talán szót kíván kérni. Igen? Eh, Caroline Morgan asszony. Thank you very much for giving me the... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, bár a, tulajdonképpen csak megismétlem, amit Zippel asszony mondott. A bizottság nagyon elégedett azzal a konstruktív szellemmel, amelyel mindhárom fél a trialógusban, a tárgyalásokban részt vesz. Valóban nagyon konstruktív volt a légkör, és reméljük, hogy eljutunk abba a helyzetbe, hogy meg tudunk állapodni a szövegben, talán a következő két háromoldalú ülést követően. Optimisták vagyunk, úgy gondoljuk, hogy erre lesz mód. E, a megállapodásra kívánunk jutni, és szinte meg is állapodtunk minden pontban a parlamenttel az eddig felmerült kérdésekben, és reméljük, hogy a tagállamok is kompromisszumkészséget tudnak majd mutatni, és valahol félúton találkozunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, az elnökség nevében pedig nem, nem akar senki? Nincs megjegyzésük. Nos, akkor megnyitom a vitát, illetve visszajelzéseket várok a képviselőktől. Először Antonescu úr. Antonescu asszony javít az elnök. Elnézést. Uh, thank you, President. Uh... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni az elnök, a jelentést tévő asszonynak arra vonatkozóan, hogy hogyan sikerült a vitát levezetnie. Két dialógust tartottunk, ezek során 14 cikkről beszéltünk. Különböző fogalmak vannak, amelyekkel kapcsolatban további pontosításra van még szükség. és még folynak a tárgyalások bizonyos cikkek tartalmáról is. Mint már mondtam, a tanácssal különbségeink vannak. A tanácsnak az általánosabb megfogalmazások tetszenek, azért, hogy a tagállamok között igen különböző jogi helyzetet figyelembe vegyék. És ami a az egyes jogrendszerek közötti különbségeket illeti, vita van arról is, hogy egy adott bíróság döntése egy adott tagállamban mikortól válik érvényessé. A négyes cikket szeretném most kiemelni, tehát a jogokat tartalmazó levél kérdését. Nagyon fontos kimondani, hogy a négyes cikkben tartalmazandó ö, információkat írásban kell megadni. Ami a korrelációs táblázatot illeti, ez rendkívül fontos a parlament számára, és az előadóasszony is ezt megfelelően kiemelte a trialógusok során. Ami a tájékoztatáshoz való jogot illeti, és annak a kérdését, hogy milyen okból lehet vádolni vagy gyanúsítani egy adott személyt, és hogy az adott személynek milyen jogai vannak az anyaghoz való hozzáférés tekintetében. Azt gondolom, hogy a következő trialóguson fogunk erről beszélni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én magam is először köszönetet mondani az előadónak. Úgy gondolom, hogy nagyon jó amit eddig a, trialóg, a trialógusban elértünk, és remélhetőleg így is fog tovább folyni. Van azonban egy olyan pont, ahol azt mondanám, hogy a tanács nem félúton kell, hogy találkozzon velünk, hanem sokkal közelebb kell, hogy jöjjön hozzám, hozzánk, de majd ezt a későbbi üléseken meglátjuk. Három dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt azt, ami kezdetől fogva tulajdonképpen fontos volt számunkra, a sorrend és a kiigazítás. Tehát a menetrend keretében legyen lehetőség arra, hogy ezt a tájékoztató levelet, a jogok levelét, a jogok listáját aztán kiigazítani lehessen olyan jogokkal, amelyeket majd a későbbiek során fogunk harmonizálni. Szerintem fontos, hogy a parlament ezt próbálja érvényesíteni, illetve ahhoz ragaszkodni, hogy nem merev megfogalmazás legyen, hanem a kiigazítás és az értékelés mindig lehetség, a lehetőség mindig megmaradjon erre. Van még egy dolog, amit fontosnak tartok, a kivitelek. Zippe asszony is említette, tehát a dokumentumokhoz való hozzáférés alóli kivételek. Úgy gondolom, hogy már most egyértelműen meg kellene, hogy mondjuk, hogy a hozzáférés alól való kivétel mindig restriktív megfogalmazások kell, hogy legyen. Tehát olyasmi, hogy például a közérdekében ez egyszerűen nem, nem szabad, hogy lehetséges legyen, mert ez egy általános megfogalmazás, és a kivételre minden lehetőséget megnyit. Tulajdonképpen visszaélésre szólít fel, és nem olyan világos meg fogalmazás. A világos megfogalmazás egyébként is nagyon fontos számomra, és úgy gondolom, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezményre és az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakor, ítélkezési gyakorlatára való utalás elutasítása szerintem pontosan azért van, mert mi olyan információkat szeretnénk az irányelve felvenni, amely éppen a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság ítélkezési gyakorlatára vonatkozik. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom a hozzászólások egyértelművé tették, hogy az előadó között, az előadók és a bizottság között is nagy az egyetértés. A tanácsal való tanácskozásaink során, megbeszéléseink során ez erősséget jelent. Reméljük azt, hogy a tanács, ahogy mondtuk, jelentősen megmozdul, és majd a következő két tárgyaláson le is tudjuk zárni ezt a kérdéskört. Köszönöm. Köszönöm. No. Igen, jó. Úgy gondolom, hogy ezzel tovább is léphetünk. We should be ready to move on to the uh, voting point. We got electronic vote. Elektronikus szavazásra kerül most sor, lesz néhány, nem sok, ugye a hatos napi rendi pontnál tartunk, és a hetes is ide tartozik, ugye? A hatos a nagyon érzékeny kérdés a Schengeni vívmányok rendelkezéseinek a bolgár köztársaságban és Romániában való teljes körű alkalmazása. Az előadó Carlos Coelho. We are voting on the draft report which was introduced by Mr. Coelho concerning this ami a Schengeni vívványok rendelkezéseinek a bolgár köztársaságban és Romániában történő teljes körű alkalmazását illeti ezt a jelentés tervezetet április 12-én terjesztettek elő, terjesztették elő a Libe Bizottságba, április 14 volt a módosító indítványok leadásának határideje előadón Coelho úr. Most pedig szavazni fogunk, és most bejelentem a módosító indítványokat, ahogy az szokás. Először is Coelho urat fogjuk meghallgatni, aki előterjeszti a szevez, bevezeti a szavazást. Köszönöm a módosításokat, de szeretném elmondani a kollégáknak azt is, hogy a 2-es, 3-as, 4-es módosítás ellen javaslom hogy szavazzanak a hármas és a négyes Bulgária és Románia esetében a Csengehez való csatlakozást eh, elkívánja halasztani. És ez ellentétes az én eh, jelentésemmel. Mindkét ország készen áll arra, hogy most csatlakozzon Schengenhez a tanács eh, jelentése szerint, ami pedig a kettes módosítást illeti. Ezt értem ennek a az értelmét, jelentését és a célokat is osztom, de ezt az új Schengeni ellenőrzési mechanizmushoz kell csatolnunk, amelyről az előbb tárgyaltunk, és nem pedig ehhez a határozathoz, vagyis Románia és Bulgária csatlakozásához. Ezért a 2-es, 3-as, 4-es módosítás ellen javaslom kollégákot hogy az 1-es módosítást pedig támogatom. Köszönöm szépen. Köszönöm, miután ezt meghallgattuk, most szavazni fogunk. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosítás mellette, elnézést, a kettessel kapcsolatosan kérdezem, hogy ez szóbeli módosítás? csak azért, hogy ugyanarról szavazzunk mindannyian. Igen, önnek igaza van. Itt van egy megjegyzés előttem, vagyis remélem, hogy a megvan önök előtt a dokumentum, a szóbeli módosítás mondja, hogy az Európai Parlament stb. Az összes tagállam és az EU fel kell, hogy gyorsítsa intézkedéseit a korrupció ellenes harcban. Ez a szóbeli módosítás. Erről szavazunk most. Mellette ellene tartózkodás akkor ezt most ellenőrizzük, de nekem az az érzésem, hogy ezt elutasítottuk, de elő, ellenőrizzük. Kettes módosítás. Lezárom. Igen, elutasítva 22-13 ellenében, most pedig a hármas módosításra lépünk át mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig a módosított szövegről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 mellette, 3 ellene, nem volt tartózkodás, elfogadva, így gratulálunk Coelho úrnak a jelentéshez. Most pedig tovább lépünk. Tovább lépünk, mégpedig Debora Szerakiáni asszony jelentése, tanácsi határozattervezet a horvát köztársaság részvétele a kábítószer és kábítószer függőség európai megfigyelő központja munkájában. Az ajánlás tervezetről szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végső elektronikus szavazás. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, ez a végső szavazás. Megnyitom a szavazást, kérem figyeljenek ide. Szavazás Szerrakiáni asszony véleményéről elektronikus szavazás következik, megnyitom. Lezárom. 33 mellette, 2 ellene nem volt tartózkodás, ez is elfogadva. Így lezártuk a szavazást, és most tovább lépünk. Tovább lépünk, van egy plusz pontunk, amit belevettünk a mai napi rendünkbe. És ez vita egy nyilatkozatról, Steph Alfano Szerre eh, igazgató, főigazgató nyilatkozata, pedig az észak-afrikai migrációs hullámmal kapcsolatosan. Kérem, hogy figyeljenek rám. Anzervizi úr 5 órakor fog hozzászólni, úgyhogy még van 15 percünk. Így 15 percre felfüggesztem az ülést, 15 perc múlva 5 órakor folytatjuk a munkát.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

Yeah. Köszönöm.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

Dear colleagues, thank you for your attention. Tisztelt kollégák, kérem a figyelmüket. You kind enough to take your seats. És kérem, hogy foglaljanak helyet. Thank you. Thank you. First and foremost, we welcome Először is üdvözöljük ismét Stefanová Manservizi urat, főigazgató urat, aki a belügyekkel foglalkozik, és azért felelős. A LIBE szakbizottság ma délutáni napirendjébe azért vettük fel ezt a kérdést, hogy meghallgathassuk a nyilatkozatát a várható bizottsági közleményről, melynek témája az észak-afrikai migrációs áramlatok, a Frontex és a Schengen mechanizmus megerősítése. A bizottság kérte, hogy a következő bel- és igazságügyi tanácsra május 12-ére és a június 24-i Európai Tanács ülésére adjunk be egy átfogó stratégiát, elnézést ezt a bizottságtól kértük, az észak-afrikai migrációs áramlatokkal kapcsolatban. Ezt Szárközi elnök úr és Berlusconi miniszterelnök kérte, és több megjegyzés is született a sajtóban erre vonatkozóan. Tehát több megjegyzés is olvasható volt az elmúlt napokban erre vonatkozóan, úgyhogy Manservisi úr majd képet ad nekünk a bizottság álláspontjáról, és Malmström biztos asszony álláspontjáról, hogy mit fog bemutatni a következő napokban a tanácsnak, utána pedig ezt a kérdést megvitathatjuk. Manservisi úrnak adom meg a szót. Thank you, thank you very much, uh, Mr. Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek önökkel, és hogy megoszthatom önökkel a helyzet értékelését. Természetesen ezt a közleményt szerdán fogják elfogadni, és ezért nagyon pontos részleteket nem adhatok, de a megközelítést mindenképpen ismertetném, és az alap elemeit ennek az anyagnak. Először is, ami a jelenlegi helyzetet illeti, ezt szeretném ismertetni. Jelenleg több mint 650 ezer személy hagyta el Líbia területét, körülbelül 250 ezeren Egyiptomba és Tunéziába mentek, sok más személyt visszatérítenek a származási országukba, és a többiek még Líbiában találhatóak, és önök is mindenképpen tudnak erről a helyzetről. Nos, ami az Európát elérő személyeket illeti, egyelőre 32 ezer érkezett Olaszországba, és körülbelül 1500 Máltára. Természetesen állandóan változnak ezek a számok, de körülbelül ilyen nagyságrendről beszélhetünk. Olaszországban a nagy többségük Tunéziából származik, és hát eddig soha nem tájékoztatnak minket arról, hogy kérnek-e menedéket, vagy bármilyen nemzetközi védelmet. Máltán szinte mindenki az 1500 személyből kér ilyen védelmet. Részleteket nem adhatok ki, hiszen mindig az adott államból érkező tájékoztatástól függünk mi is, de nem tunéziaiak, inkább szomáliaiak, eritreiak, etiópiaiak, és néhányan Szudánból érkeztek, és ők kérnek nemzetközi védelmet, Afrika szárváról is. Önök is biztos tudnak róla, hogy az elmúlt napokban, különösen azért, mert Líbiában egyre romlik a helyzet, különösen Líbia nyugati részén, Egyre többen érkeznek Olaszországba, különösen Lampedusa szigetére, nem tunéziai származású személyek, hanem inkább ö, ö, szaharai ö, és Afrika szarváról, ö, csádból, és feltételezhetőleg, hogyha, tehát megint csak feltételezésekről van szó, hiszen konkrét tájékoztatásokat nem kaptunk arról, hogy hányan kérnek védelmet, de azért feltételezhető, hogy egészen más jellegűek ezek a személyek és az ő kérdéseik, mint az eddig tunéziai származásúak, akik Olaszországba érkeztek. Ami a helyzet lehetséges fejleményeit illeti, hát mindig attól függ ez, hogy Líbiában mi a helyzet, és éppen ezért Olaszországban nem csak a gazdasági okokból bevándorlók érkeznek, hanem azok is jönnek Líbiából, akik a háború elől menekülnek, és ezért valamilyen menedéket valószínűleg kérnek majd. Tehát itt nem csak a számokat akartam ismertetni, itt megint csak hozzávetőleges adatokról van szó, de ezek a nagyságrendek, és ezek a tendenciák az általunk felmért helyzet fényében. Ebből a szempontból, és önök is biztos tudnak erről, az Európai Unió pénzügyi eszközöket mozgosított humanitárius akciókra Egyiptomban, Tunéziában, Líbia déli részén, és azoknak, akiket visszaküldték a származási országokba. 100 millió eurós összegről van szó a humanitárius fellépésre, nagy mértékben voltak természetbeni juttatások is, és a két nyomásnak kitett tagállamokat segíti a bizottság a szolidaritási alapokból is, Olaszországról és Máltáról van szó, azért, hogy az érkezéseket megkönnyítse, mind a befogadási kapacitás, mind pedig a figyelemfelkeltés szempontjából, és azért, hogy javíthassanak a szűrés módszerein, amennyiben ilyen létezik. Ami a folyamatban lévő felépést, műveletet illeti, ezt Olaszország és Málta is hasznosnak tartja, még akkor is, hogyha egyelőre Málta ebben közvetlenül nem vesz részt, de ez a művelet mindenképpen hasznosnak mutatkozik, és az Európai Tanács és a tanács általában kiemeli annak a jelentőségét, hogy fel kell gyorsítani a Frontex jogalapjának a reform folyamatát, azért, hogy még többet tehessen, még több fellépésre legyen lehetősége, ami a partnerek technikai segítségnyújtását illeti, például Tunézia kért ilyet, és azért, hogy a tunéziai vizekhez közelebb mehessenek, azért, hogy a tunéziai part, parti őröket is lehessen segíteni a határok felügyeletében. És további forrásokat keresnek a Frontex költségvetésébe, amit be lehetne vonni, azért, hogy még hatékonyabbak lehessünk, még több eszközünk legyen, és hogy még több feladatot lehessen elvállalni a Frontexnek a jelenlegi vita keretén belül. Ez tehát most a helyzet, ezek a különböző intézkedések amelyeket hoztunk, ami a vitát illeti Tunéziával és Egyiptommal kapcsolatban magas szintű hivatalnoki szinten tervezik a miniszteri látogatást. Ezen a héten Tunéziában várhat, volt várható egy miniszteri találkozó, de ezt a tunéziai helyzet miatt törölték, de továbbra is fenntartjuk a kapcsolatot, hogy egy párbeszédet elindíthassunk, amely a fejlesztési aspektusra is kitér a válsággal kapcsolatban, és kitér arra is, hogy hogyan tudunk segíteni a tunéziaiaknak az intézményes kapacitás bővítés tekintetében, harmadsorban pedig konkrétabban megnézzük, hogy milyen fellépések szükségesek azért, hogy jobban lehessen kezelni a határokat, és ezért jobban lehessen a migrációt magát is kezelni. Tehát a párbeszédnek ki kell térni arra is, hogy hogyan lehet jobban felügyelni a határokat, hogyan lehet visszaküldeni az érintett személyeket, és hogyan lehet a befogadott személyeknek a lehető legkedvezőbb integrációs feltételeket biztosítani. Ami a regionális védelmi programot illeti, a nemzetközi védelmet, akik kérnek, mind Tunéziában, mind regionális szinten ezt meg kell vizsgálni, és célunk az is, hogy párbeszédet indítsunk a biztonságról és a mobilitásról egy olyan térségben, ahol esetleg partnerséget lehet kialakítani, mint már mondtuk egy közös közleményben a bizottság és Ashton elnökasszonyjal közösen, azért, hogy hogyan lehet a mobilitást növelni ezen fellépésekben. Tehát ez egy folyamatban lévő munka, és Malmström biztos asszony április 11-én küldött el egy levelet erre vonatkozóan, és most a konkrét fellépéseket már akkor is részletezte. Ez tehát a mostani helyzet, és ezek a terveink. A második rész, mint már elhangzott, ami a májusi soron kívüli tanácsülést illeti, amely a június 5 fogja előkészíteni, tehát ez a legmagasabb szintű párbeszéd lesz a SouthMed-del kapcsolatban, és általában az európai migrációs helyzettel kapcsolatban. Erre készítjük elő ezt a közleményt, ez megpróbálja felmérni a hosszú távú jövőképet. És ugyanakkor foglalkozik, tehát egyrészt a hosszú távú kérdésekkel, amiből kiderül, hogy a migráció és a legális migráció mindenképpen szükséges az európai térségben, erről nem kell beszélnünk most. Ugyanakkor elfogadható is egy olyan helyzetben, ahol uh, ugye az összes szabálynak megfelelnek, és az összes előírásnak. Tehát nem csak arról van szó, hogy szükség van az integrációra és a migrációra, hanem foglalkozunk olyan fejezetekkel is, amelyekben arról olvashatunk, hogy hogyan lehet a határokat biztonságosabbá tenni, és megbízhatóbbá tenni a közvélemény szempontjából, hiszen a külső határok mindenkit érintenek, nem csak válság idején kell ezekkel foglalkozni, hanem általában is javítani kell a határok kezelésén. Végül pedig egy kvalitatív szabályra van szükség a határok kezelésére vonatkozóan, és ezzel információt lehet adni és egy, egyfajta európai minőségi standardot bevezetni. A Frontex használt nem csak a mentési akciókban, hanem felkészülvén a jövőre egy ilyen közös szabvány csomagot, és ezt lehetne alkalmazni a határok kezelésére, azért, hogy végrehajtsunk és felkészüljünk különböző intézkedésekre, és az entry-exit rendszert kiegészítsük, például a bejegyzett utazói programmal, amely megkönnyíteni az érintett ország számára a határátlépést. Tehát jobban kell kezelni a határokat, és a második aspektus pedig az, hogy hogyan lehet magát a Schengeni térséget jobban kezelni. A Schengeni térség, ez már elhangzott, azt jelenti, és most nem akarok a levelekre és anyagokra itt visszatérni, de mi úgy fogjuk fel a kérdést, hogy a Schengeni kormányzásban még mindig túl sok a kormány köziség. Az EU nincsen ellátva olyan mechanizmusokkal, amelyek valóban objektívek és az általános érdekeket képviselik. Ezért van egy javaslatunk, meg kell reformálni a Schengeni értékelési rendszert, inkább közösségi megközelítést kell alkalmazni, ezt mondja a bizottság, és ezt természetesen a Frontex tapasztalata és a tagállamok tapasztalatai is támogatják és megerősítik, és ezek alapján kell javaslatokkal előállni azért, hogy megnézzük a hiányosságokat, a kapacitásbeli hiányokat egyes tagállamokban, azért, hogy így proaktíve tudjunk fellépni és támogathassuk őket. Majd pedig azon is gondolkozunk, hogy hogyan lehet az extrém következ, eseményekre felkészülni, hogyha esetleg egyoldalúan valaki felfüggeszti a szabad határátlépés kérdését, és ebben az esetben a bizottság kapna lehetőséget arra, hogy nagyon is kivételes alapon ismét bevezethesse a határellenőrzést egy adott tagállam, hogyha nem tudja a külső határokat megvédeni, és ezt nem tudja gyorsan reformálni, vagy nem akarja. Tehát különböző okokból lehet erre szükség. Tehát a segeni kormányzással kapcsolatban a kormányközi megközelítést át kell alakítani egy közösségi megközelítésé, az értékelés szempontjából és abból a szempontból is, hogy hogyan lehet felfüggeszteni igencsak korlátozott, nagyon jól definiált körülmények között, és csak utolsó sorban a külső határokat. Tehát ez volt a határ ellenőrzés kérdése. És ami pedig a belső határok nélküli térségben való mozgást illeti, ezt a fejezetet, jobban akarjuk integrálni a szabályos migránsok helyzetét, akik bejutnak a belső piacra, és támogatni őket, tehát ezt nem csak a személy megérkezésétől kell elkezdeni, hanem már gyakran a küldő országban, azért, hogy jobban tudjuk kezelni ezt a migrációt. Ami a vízumrendszer jobb kezelését illeti, kicsit hasonlóan, mint ami Schengenre is már vonatkozott, egyfajta pozitív és negatív lista létezik. A Balkán térségében a vízum liberalizációval hát megnőtt a, annak is a lehetősége, hogy visszaéljenek a vízumokkal, és ez egy kis nyomás növekedéshez vezetett. Ami a mi kezdeményezésünket illeti, ezek mindig tárgyilagos adatokra alapulnak, és ugyanakkor azt gondoljuk, hogy olyan mechanizmusra van szükség, amely a vízumliberalizáció esetén, hogyha visszaélések vannak, vagy tömeges bevándorlás, akkor egy közösségi mechanizmusot kell, hogy lehetővé tegyen azért, hogy egy rövid időre fel lehessen függeszteni a vízumliberalizációt egy országgal kapcsolatban, aki nem felel meg az egyes kritériumoknak, nem működik együtt, és a vízumszabadságot például a vízumszabadsággal visszaélnek, és mondjuk rendszeresen menedékjogot kérnek, miután bekerültek a belső piac területére. Tehát megint csak a szabadsággal szemben egy mechanizmust kell bevezetni, hogyha bizonyos feltételek mellett, és megint csak utolsó sorban nagyon egyértelmű és ellenőrzött feltételek mellett a parlamenti ellenőrzés alatt is lehetőséget ad ennek a bevezetésére. Harmadik komponens pedig az, hogy megállapodjunk a közös európai menekültügyi rendszerbe 2012-ig. Ez is része a képnek, meg kell ragadni az alkalmat, az Európai Tanács júniusi ülését, mégpedig arra, hogy felgyorsítsuk a tárgyalásokat. A bizottság június elején tesz javaslatokat, mindannyian ismerjük a Eurodárkkal kapcsolatos helyzetet Dublinban, és azt is, hogy szeretnénk, hogyha júniusig lenne egy javaslat arra, hogy a az egész megállapodásnak milyen elemei lehetnének, és ez egy csomagterv része lenne. Ami a közleményt illeti, a menekültügyi rendszer világos pillére az európai migrációkezelési rendszernek, és ez azt a képet fogja mutatni az Unióról, hogy az Unió gondoskodik a nemzetközi védelemről, hogyha szükséges, és védi az emberi jogokat, valamint menedékjogot ad azoknak, akiknek erre szükségük van. Előre kell lépni egyéb viták terén is, mégpedig a letelepítési programok terén, valamint a különböző kísérleti programokkal. Most indítjuk a projektek második részét, ez főként Máltára vonatkozik. De szeretnénk, hogyha a javaslatunk újra mozgásba jönne a letelepítéssel kapcsolatosan, és az van egy időszak, ami, amelyikre a jelenlegi jogszabályok vonatkoznak, és most közben már az új pénzügyi tervre kell gondolnunk. Tudjuk, hogy a nehézségek miből származnak, ami a letelepítést illeti. És majd ez lesz a következő javaslatunk lényege, vagyis várjuk a parlamentnek is a véleményét. Szeretnénk, hogyha ez újra indulna. Az utolsó fejezete a közleménynek pedig a globális megközelítés. Ezt őszig kell véglegesítenünk. Partnerség a mobilitásért és a biztonságért. Ez lesz a beceneve mindennek, és ez kell, hogy az EU általános politikájává váljon. Ami a mobilitást és a migrációt illeti, ez az EU külső fellépésének része kell, hogy legyen egyik legfontosabb jellegzetességének vagy részének a külső fellépés terén. A biztonság és a mobilitás mixtúráját kívánjuk nyújtani a partnereknek. És ami minket illet, javasoljuk azt is, hogy ez a megközelítés a földközi tenger déli részén is alkalmazásra kerüljön, az észak-afrikai országok esetében, és így kívánjuk a kínálat paramétereit meghatározni biztonság migráció összefüggésében, közben együttműködés az ember kereskedelem ellen, stb. A már meglévő Schengeni vízumkódex nagyon sok lépést lehetővé tesz a közös alkalmazási központot, a különböző dokumentumok, okmányok megadását, a többszöri belépésre jogosító vízum megadását, ez mind a helyi Schengeni együttműködés része. Úgy döntöttünk, hogy ezt ebbe mi is belépünk, annak ellenére, hogy itt nemzeti illetékességről van szó, de együtt jobban tudjuk végezni a feladatot, és több mobilitást teszünk lehetővé a diákok, a kutatók, a vállalkozások részére, a jó szándékú a részére túl ambiciózus lenne, ha azt mondanánk, hogy vízumentességet kívánunk e területeken bevezetni, ez még korai, de több biztonságot szeretnénk, és sokkal több mobilitást. Azért, hogy a közös érdeklődésnek, érdekeknek eleget tegyünk, főként a fiatalok, diákok számára, az üzletemberek és a vállalkozások számára az említett térségben. A szakpolitikai anyagnak, a közleménynek ez a lényege, ezt remélhetőleg a közeli napokban a biztosok kollégiuma elfogadja, azután a júniusi Európai Tanácsülés fog ezzel a kérdéssel foglalkozni a legmagasabb szinten. Köszönjük szépen Viszi úrnak ezt az előterjesztést. A tanácsban az ülés néhány napon belül lesz, és reméljük, hogy ennek jó lesz a kimenetele. Csak néhány percünk van a kérdésekre, mert még lesz egy zárt körű megbeszélésünk. Vivi úr a PNR kérdéséről fog nekünk tájékoztatót tartani. Úgyhogy szerintem inkább kérdéseket tegyünk fel, és ne beszédeket tartsunk, vagy nyilatkozatokat tegyünk, hiszen most párbeszédet folytatunk Manszervisi úrral a közlemény ügyében. Szerintem a frakciók nevében szóljanak hozzá a kollégák, talán a néppárt nevében Coelho úr hozzá kíván szólni. Ha megengedi, hogy három rövid kommentárt tegyek, kérdésem nem igen van. Először is köszönöm a tájékoztatót. Ami engem illet, nem vagyok nagyon elégedett, amikor az új rendszerekről hallok, mert szerintem Először a SZISZ 2-t kellene véglegesíteni, és csak ezután kellene új rendszerekre gondolnunk. Osztom véleményét a helyi Schengeni együttműködésről, de szeretném, hogyha óvatosak lennének, körültekintőek, kerüljük el, hogy a helyi Schengeni együttműködés ne jelentsen problémát például az adatbázisok kérdésében. A biztonsági tisztviselők a Schengen országokból harmadik beli tisztviselőkkel együttműködnek. Az európai adatbankokhoz való hozzáférés a mi tisztviselőink számára adót, viszont harmadik országoknak bizalmas adatokat nem kívánunk átadni. Kiemelném, amit ön mondott, a Schengeni úgynevezett vészhelyzet szelepről, én ezt így hívom. A Schengen a szabad mozgást jelenti, és számomra, szerintem sok parlamenti képviselő számára Schengen igen, olyan, mint az euró, Európa egyik szimbóluma. És én mindig megjedek, amikor a szimbólumokat gyengítjük. Az euró meggyengült a gazdasági pénzügyi válság miatt, Schengen viszont nem szabad gyengítenünk. És attól tartok, hogy néha olyan döntéseket hozunk, amelyek gyengítik a Schengeni térséget. óvatosnak kell lenni a szereprendszert, illetően is, vagyis, hogy mikor állíthatja vissza a határ ellenőrzést valamely tagállam. Általában az egész közösségnek egyformán kell lépni, de szerintem ezt az új Schengeni értékelési mechanizmuson belül kell megvitatni, és nem azon kívül. Ez nem egy másik döntés, hanem ez kapcsolódik az említett mechanizmushoz. Köszönöm nem tudom, hogy a frakciók mellett még valaki kívánne hozzászólni egyéni minőségben, két percben. Köszönöm szépen. A rövid és hosszú távú migrációs politikáról beszélünk. Nagyon fontos ez a pillanat, komoly, alapvető jelentőségű közleményről beszél migrációról, az Európai Unió egyik alapvető elvéről, a Schengeni szerződésről, átmeneti mechanizmusokról beszélünk a mediterrán térségben, a földközi tengeren, és még ha ez nem lenne elég, akkor az Európai Unió migrációs politikájáról is beszélünk. Ráadásul a megszorítások idején, akkor, amikor mindenki igen erősen ellenzi azt, hogy egyáltalán a migráció szükségességéről beszéljünk, és akkor egy olyan csomagot eh, kell elfogadni, ami 2012-ig tartja, határozza meg a költségvetést. A csúcs találkozó, az olasz csúcs találkozóra egy olyan rendszer kialakítását tervező 2012-re, amely eh, már most egy olyan rendszerre kíván épülni, amelyre óriási nyomás helyezkedik. Ellentmondások vannak, mégpedig oly mélyek a tanácsal is, hogy érezzük annak a, a hatásait. Nagyon súlyos a helyzet, végig kell gondolnunk, hogy melyek azok a kérdések, ahol egyáltalán léphetünk. Például a közleménnyel kapcsolatban Mástrom asszonyt megkérdeztük az átmeneti védelemre vonatkozó irányelvről. Ugye azért kérdeztük ezt meg, mert még nincsen a tehermegosztást form, formálisan meghatározó irányelv, a védelemről, a menekültügyről. Ezek olyan kérdések tehát, amelyek mind az érintettektől, egy-egy féltől származnak. Mit kívánnak például pont erre a kérdésre vonatkozóan a közleményben mondani? Mi lesz, hogyha nem lesz a tanácsban többség erre? Hogyha a bizottság ezeket a mechanizmusokat enyhíteni akarja? Ilyen kérdésekről tudunk beszélni, mert az, hogy az egész területről tárgyaljunk, az, az túl nehéz lenne. De Schengennel kapcsolatban hadd kérdezzem meg. Mindenki a házban szeretné a garanciákat, nem csak pártonként, de vannak olyan mechanizmusok, azt tudjuk, amelyekkel határozottabbá lehet tenni a határmenti ellenőrzéseket. Van azonban az úgynevezett peer review, tehát a, a társak illetve a, a szakmai áttekintés mechanizmusa is. Hogyan nem lehet ezekkel kapcsolatban egyoldalú döntést hozni, hanem igenis megállapodásra kell jutni több tagállamban. Még adott esetben azokkal is, akik adott, közvetlenül nem érintettek. Érintik-e a közleményben ezt is? Végül pedig, elnök úr, hadd kérdezzek még valamit. A menekült csomaggal és a migrációs csomaggal kapcsolatban, amelyben tehát megint frakciókon felül egyetértünk, milyen eh, helyzetet várnak. Ugye a többség eh, az eh, hol ezt, hol azt a részt támogatja ebből, de a bizottság folyamatosan azt mondja, hogy az intézkedések többségében támogatja a tanács elkép, a parlament elképzelését. De mi a helyzet a tanácssal? Lehet, hogy naív a kérdés, de a menekült csomagban vagy a migrációs csomagban, tehát az egyikben a kettő közül a félelmek és a megszorítások miatt biztos, hogy valamelyikben blokkoló többség lesz. a valóság alapján kell tudnunk ezt a közleményt megfogalmazni. Nyilvánvalóan van előrelépés, de attól tartok, hogy a migrációs csomag nem jut tovább, nem az itteni munka miatt, vagy a bizottság munkája miatt, hanem a külső tényezők miatt. Now, Mr. Mulder. Köszönöm szépen, Morászhoz. Mulder úr az ALDE nevében. És ne feledje az időt. I will be uh, brief. Uh, Rövid leszek, elnök úr. elolvastam Barozó úr válaszát francia és olasz kormányfők eh, levelére. Független attól, hogy az ember támogatja Schengent vagy sem, ez csalódás ad okozak. Az első kérdésem az az, hogy fizikailag lehetséges-e határellenőrzéseket Európában újra elrendelni, mert úgy gondolom, hogyha mondjuk a német-holland határnál ezt elrendelnénk, akkor Amsterdamtól, vagy a, a határtól Amsterdamig tartana a sor, a dugó a várakozások miatt. Tehát valós-e a Barozó levelében javasoltaknak megfelelően a határellenőrzés? Köszönöm. Áldentini azt, hogy a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Itt van előttem egy olyan tervezet, amely a migrációs közleménnyel kapcsolatos. A hatos oldalról felolvasnék a Schengen irányításról. Ezért egy olyan mechanizmust kell bevezetni, amelyel koordinált és az ellenőrzések átmeneti újrabevezetését jelentheti a belső határok egy vagy több szakaszán. Ezen kívül a bizottság annak a megvalósítását, megvalósíthatóságát tanulmányozza, hogy ez a bevezetés mennyire reális vagy sem. A kérdés, és amennyiben igen, úgy röviden bevezetik. A kérdésem mi az, hogy röviden, mi az, hogy koordinált, mi az, hogy átmeneti, és a politikai kérdésem a következő A szezonális munkásokra, az ICT-re vonatkozóan is javaslatokat tettek. A tanács nem hajlandó azonban az alacsonyan képzett vagy alacsony bérű migrációt elfogadni. A, egy, olyan, egy ilyen válság után képesek egy olyan javaslatot benyújtani a belső határellenőrzésre, annélkül, hogy bármilyen világos kritérium lenne, hogyha a következő szerdán ezt írásban is adják, akkor már most tudhatja, hogy hamarosan egy új javaslatot kell beterjeszteni. Úgyhogy legyen szíves, akkor ennek a javaslatnak a tartalmát is mondja el nekünk. No other. Nincs több hozzászólás politikai frakciók részéről, akkor Intpeld asszonynak adom át a szót. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Egy megjegyzésem van a jegyzőkönyvnek, és egy kérdésem. Először is megdöbbentett az, hogy Franciaország és Olaszország húzza levelet, az Európai Bizottság elnöke küldte, és nem a felelős biztos. Én ezt politikai jelzésnek veszem. A kérdésem az időleges felfüggesztésre vonatkozik, vagy a, inkább a határellenőrzés időleges bevezetésére. Már vannak erre példák, és parlamenti kérdést kívánna feltenni. Megfigyeltük, hogy az időleges ellenőrzés száma emelkedik. Vajon ez indokolt vagy nem? De tudom, hogy az egyik esetben ez akkor történt, amikor a pápa Máltára látogatott. Azután volt egy nemzetközi csúcs Portugáliában, de hát ez nem volt rendkívüli dolog. Kérdezzük, hogy a bizottság meg tudná-e magyarázni, hogy mi volt az indoka a és bevezetésének, és ez Ilyenkor azt mondják, hogy nemzetbiztonsági okról van szó, meg titkos, de a társértékelés vagy egyebek szerintem nem igazán működnek, és az időleges határellenőrzés bevezetése szerintem nem indokolt az említett esetekben. Köszönöm. Keller asszony szeretne hozzászólni? Köszönöm. A szkepticizmust és a kritikákat osztom, azok részéről, akik előttem szóltak. Nagyon sok kérdésem van. Hallottuk, hogy a bizottság szeretne egy mechanizmust, olyat, ami nem kormányközi eszköz, azért, hogy a bizottság javasolhassa a Schengeni térség felfüggesztését specifikus esetekben. Melyek ezek az esetek, mi határozza meg azt, hogy ez sürgős eset, és ki dönti el, hogy itt rendkívüli esetről van szó. És mi történik, hogyha valamelyik tagállam ezt nem akarja bevezetni, akkor rájuk fogják ezt kényszeríteni, vagy lehet, hogy a határ egyik oldalán lesz ellenőrzés, másik oldalán nem, vagy pedig ez csak korlátozott lesz bizonyos térségekre, vagy ezt fel lehet függeszteni az egész EU-ban. Ez mind, ezek a kérdések nem világosak. A mostani mechanizmus mondjuk azt mondják, hogy jön a pápa és le kell zárni a határokat, akkor ez mit jelent a tagállamok számára? A másik pedig a vízum liberalizáció. Ha túl sok ember jött, akkor leállítjuk a vízum liberalizációt, és ki fogja ezt a döntést meghozni? Köszönöm, Szippel asszony. Szeretne hozzászólni? Kérdés hogy miért beszélünk egyáltalán a Schengeni, aki joganyag megváltoztatásáról csodálkozom. Két kormányfő színjátékát látjuk, arról beszélünk Berlusconi és Sárközéréről, akik úgy tesznek, mintha Európa nem lenne képes ellenőrizni a határait olyan eszközökkel, amelyeket tulajdonképpen egészen más helyzetekre találtak ki, amikor, amikor menekültek özönlenek Franciaországba, és mesterségesen egy olyan helyzetet teremtenek, hogy arról kelljen beszélnünk, hogy Schengenen belül ne kellene újra belső ellenőrzéseket bevezetni. Az olasz kormányfő amúgy is visszaküldhette volna Tunéziába a menekülteket, mert nem tettek, vagy nem nyújtottak be menekült kéremet. Miért küldi Franciaországba? Ez nem a Schengeni térségnek a problémája, hanem két kormányfő problémája, akik vagy nem képesek, vagy nem hajlandók arra, hogy tényszerűen dolgo, járjanak el. Egyszerűen több pénzt akarnak valószínűleg, meg egy sor egyéb dolgot még az EU-tól. És akkor arról kezdenek e beszélni, hogy ellenőrzések legyenek. Természetesen nem a akarjuk megnehezíteni, mondják hozzá a diákoknak, meg a, a tanult munkavállalóknak a munkáját, pedig azt teszik. A szegényekre is szükség van Európában. A fekete munkavállalók az Európai Unió minden tagállamában ott vannak, nem a csúcsvezetők azok, akik elbújnak, úgyhogy legyenek szívesek ne vegyék figyelembe, hogy ezek ugye a tanulatlan vagy kevésbé tanult emberek, azért kap, találnak munkát, mert akarják őket foglalkoztatni. Ez nem Schengen problémája, hanem szociális. És ez a munkaerőpiac alakításának a problémája. Úgyhogy szerintem ez a kérdés, amit Sárközi és Berlusconi most a színjátékában az európai nyilvánosság elé tár arról, hogy Schengent megújítsák, szerintem ez egy teljesen rossz jel, mert ezzel az afrikai országoknak, de a saját lakosságoknak és a lakosokban félelmet keltünk, és nem megoldjuk a problémát. Danke, Frau Zippel. Now, Mr. Maservisi. Köszönöm szépen, Zippel asszony. Maservisi úr hallotta a kérdéseket, amelyeket a képviselők és a politikai frakciók megfogalmaztak. Az önön van a sor, hogy válaszoljon. Well, thank you, thank you. Köszönöm. Köszönöm az érdekes megjegyzéseket, a kritikákat, és mindennek a keretbe foglalását. Szeretnék magyarázatot adni. Áprilisra kérték, hogy a tanács készítsen egy közleményt, majd pedig májusra egy hosszabb közleményt, úgyhogy a közlemény, amit elő fogunk terjeszteni, nem nagyon részletes, de azért ez hosszabb időszakra vonatkozik, beleértve a hiányosságokat. Úgyhogy részleteket ebben nem találnak. A közlemény tervezet van önnél, de közben van már egy új, majd ezt el fogják fogadni, és annak nagyon fogunk örülni. De az összes részlet nincs benne, mert ez egy szakpolitikai közlemény. Leírja a javasolt megközelítést, azért, hogy a migráció helyével foglalkozzunk, az új realitásokat figyelembe véve, a határ ellenőrés, ellenőrzéssel és a partnerekkel való kapcsolattal foglalkozik mindez. De a mechanizmusról nem lesznek benne részletek, mert ez majd akkor történik meg, amikor már meghallgatta a tanácsot a parlament, és eldöntött a parlament, hogy ez a vonal elfogadható-e, vagy nem. A szakpolitikai kommunikáció hosszú távra különböző stádiumokat figyelembe véve. A júniusi európai csúcs erről vitatkozni fog, lehet, hogy specifikus dolgokról is. Még mindig remélem, hogy az Európai Tanács útmutatót ad, arra, hogy hogyan tudjunk a menekültügyről megállapodni, de szakpolitikai vonalakat is majd támogatni fog, és kijelöli, hogy milyen irányba dolgozunk. Tehát ennek a kommunikációnak vagy közleménynek ez a célja, megközelítés, és először történik, hogy jövőképet ad a kommunikáció az összes elemet összegyűjtve, nem pedig elszórtan, vagyis hogyan foglalkozzunk ezekkel a határokkal, amelyek közös határok, a szabadság és a biztonság szempontjából hogyan kezeljük őket, azért, hogy mindenki jobban érezze magát. Lehet ezt kritizálni, de ez a megközelítés. Ami pedig a specifikus pontokat illeti, Coelho úrral kezdem. Ha ön a belépési rendszere gondolt, Először a, az eredményekre építsünk, aztán foglalkozzunk a hiányosságokkal. Mi is úgy gondoljuk, hogy egy szakpolitikai opciós anyagra van szükség, mindent értékeljünk, ez az én személyes véleményem. 2008-ban megállapodtunk bizonyos dolgokban, de ez nem elegendő, ezt újra kell építeni, kell egy közös tulajdonlás, milyen technológia legyen, hogyan hozzuk egyensúlyba a biztonságot, biztonság kérdését, majd a parlamenttel, a tanácsal az összes érdeket félel ezt megvitatjuk azért, hogy ez megszülesen. Második, a helyi Schengeni együttműködés. Ez a tagállamok között történik, nem pedig harmadik országokkal. Ahogy ezt a vízunkódex leírja, azért, hogy minél jobban harmonizáljuk a vízum kiadás feltételeit, és harmonizáljuk nem technikailag, eh, harmonizáljuk mindezt azért, hogy legyen konszenzus a többszöri belépésre jogosító vízum ügyében, hogyan lehet az okmányok számát csökkenteni. Eh, ennek nagy hatása lenne az embereknek. Azután a közös eh, kérelembenyújtási központok létrehozása mondjuk Isztambulba vagy Ankarába, legyenek ilyen központok, vagy másút több helyen. Erről most még egymás között beszélünk. Második pont Schengen, sokan emlegették. Ez az egyik legerőteljesebb szimbólum. Én tisztviselő vagyok, nem akarok általános politikai uh, kinyilatkozásokat tenni, de majd a májusi ülés sokkal jobban el fogja ezt magyarázni politikailag. Miről van itt szó, mit irányzunk elő, valamit, olyasmit, hogy együtt lehessen döntést hozni, és nem pedig egyoldalúan. Egy tagállam például úgy döntett, hogy értesíti a bizottságot és a többi tagállamot arról, hogy közrendi és nemzetbiztonsági szempontokból visszaállítja a határ ellenőrzést. Emlékeztettek arra, hogy ez a döntés, ezt a döntést a bíróság nem bírálja el, mert abban a bíróság nem illetékes, ez kormányközi kérdés. Mi arra gondoltuk, hogy ezt a rendszert megváltoztassuk, azért, hogy kollektívan döntessünk arról, hogy indokolt-e az időleges vagy hosszabb távú határellenőrzés visszaállítása egy-egy tagállam esetén. Ugyanez vonatkozik az értékelési rendszerre. Most ezt szakértői tím végzi, a bizottság ebben részt vesz. Egyébként vita van a Schengen kiterjesztéséről, de az egységes kormányközi rendszerről is. A meglévő javaslathoz egy új cikket kívánunk hozzáfűzni, azonos megközelítés alapján azért, hogy közösségivé tegyük az egész rendszert. Hát ez a mi célunk. Meghallgatva önöket, úgy gondolom, hogy a parlament aggodalmának ad hangot, viszont szeretné, hogyha az egyéni döntés jog megszűnne, hiszen azt még a bíróság sem támadhatja meg. Erről majd döntünk. A másik pedig a menekültügyi csomagterv és a ezt ugye 2012-re irányozta elő a Stockholmi program, de a parlament és a tanács a legmagasabb szinten vitatja meg. Az Európai Tanács erről vitát tart júniusban, és így akkor nem elszórt megközelítések lesznek, vagy különálló megközelítések, hanem inkább egy csomagterv, valami egységes dolog, ott figyelembe vesszük a különböző biztosítékokat is, és megnézzük, hogy be lehetne vezetni valamit, ami európai lenne hatékonyabb. 2012-ben ezt be tudnánk-e vezetni. E, egy sor kérdés van, még biztos, hogy ezt jobban kellene végezni, de a másik pedig a joganyag részletessége és a különböző eljárási lépések kérdése, ezekről van vita. Megnézzük a lehetőséget, vagyis az, hogy az Európai Tanács szintjén majd milyen eredmény születik. De hát a tanácsot is és a parlamentet is meg kell kérdezni, és az Európai Tanácsülés előtt a parlament erről vitát tart, ez nagyon fontos az eddigi elemek alapján, és majd a júniusi javaslatok alapján, a menekültügy kérdésében. A lényeg az, hogy a javaslatot mindkét oldalnak el kell fogadnia. Hát ezek a játékszabályok. Ez nem könnyű, de az Európai Tanács szintjén vagy kiaknázzuk ezt a lehetőséget, vagy különben nehéz lenne elképzelni, hogy az Európai Tanács ránk kényszerítene valamit az eurodakkal kapcsolatosan, vagy Dublinnal kapcsolatosan. Együtt kellene előre lépni. Ami a határellenőrzést illeti, hogy ez fizikailag lehetséges-e most Európában. Furcsa, de ez megtörténhet. Franciaország leállította a vonatokat, amelyek Olaszországból érkeztek, és értesítette a bizottságot, hogy ez közrendi szempontokból történik, mert itt ezek az emberek különböző helyekre vonulnának, és ez a közrendet zavarhatná. A másik az, hogy Németország és Hollandia között bevezetnék a határellenőrzést. Hát ez egy kicsit abszurd, de technikailag ez előfordulhat mondjuk valamilyen sportesemény, vagy tömeg megmozdulás alkalmából, amikor a tagállam azt mondhatja, hogy közrend a közrend szempontjából ezt kívánja vezetni. A bizottság megvizsgálhatja a tartalmat, de a bíróság erről nem dönthet, ez nem ítélkezhet. De ezt csak utolsó lehetőségnek tekintjük, és ezt nem akarják bevezetni azért, hogy aztán problémák legyenek, hiszen az egységes piacot azért vezetük be, hogy az emberek szabadon mozoghassanak, és ne állítsák meg őket. Bölcs dolog -e javaslattétel? Azt nem tudom, a javaslat ott van előttünk. Szerintem nem csak a biztonság felé kell, haladnunk, hanem mindkét komponest vegyük figyelembe. Az EU-nak migránsokra szüksége van, őket megfelelően kell kezelni, közben ott vannak a menekültkérők, de a másik oldalon az emberek több biztonságot kérnek, ami a belépéseket illeti, és kell egy megfelelő mechanizmus mindenek kezelésére, egy kollektív és nem egyéni mechanizmus. Ez a politikai üzenet, amit a parlamentnek és a tanácsnak kívánunk küldeni. Meg akarjuk nézni, hogy lehet -e erről politikai konszenzus. Talán ez segíthet abban, hogy a most még egyelőre leblokkolódott javaslatokat, vagy megtorpant javaslatokat tovább vigyük majd meglátjuk. Ami a levelet illeti, melyre az elnök válaszolt, amikor miniszterelnök vagy államelnök ír, akkor az elnök, a bizottság elnöke válaszol, ez a szokásos gyakorlat, és nem pedig az illetékes biztos. Ebben nincs semmi meglepő. az időleges védelem kérdése. A bizottság már erről többször szólt. Ha az a politikai megítélés, hogy nincsenek meg a feltételek a, és nincs konszenzus, akkor javaslatot kell tenni. De nem úgy kezdjük, hogy megnézzük, van-e többség vagy nem, hanem megnézzük, hogy a feltételeknek elég, eleget tettek-e a mi szempontunkból. Mikor Tunéziáról van szó az illegális migránsokról, bevándorlókról, ezek az emberek védelmet keresnek, nem tudnak hazamenni, mert háború van, vagy nincs stabilitás. Nehéz megmondani, hogy ez az irányelv alkalmazandó-e egy tagállam esetében, amely azt fontolgatja, hogy visszaküldi őket, mert illegális bevándorlók. A másik. Málta esetében jobban meg lehet érteni a helyzetet. Málta is kicsi, meg a számadatok is, vagy hát az érkezők száma is kicsi. Eddig úgy gondoltuk, hogy a feltételek nem voltak meg, de Malmström biztos asszony sokszor nyilatkozott erről. Itt nem a számszerűsített küszöbértékről van szó, hanem arról, hogy milyen hatást váltanak ki ez a mechanizmus, ennek bevezetése. Közben meg kell állapodni a közös teherviselésről is. Több komponens van itt amit figyelembe kell venni. Ki dönt a Schengen felfüggesztésnek kérdésében, ezt erre már részben válaszoltam, és elmondtam, hogy mi a szándékunk. Ezt az elvet azért kívánjuk rögzíteni, hogy a rendszer változzon. Aztán majd kiderül, hogy a parlament meg a tanács mindezt hogy fogadja. Köszönjük, Manszerviszi úr, hogy eljött, köszönjük ezt az eszmecserét köszönjük a képviselőknek a kérdéseket és megjegyzéseket, és reméljük, hogy a véleményünk majd tükröződik a tanács előtti vitában is. Pribe úr, a bizottság belbiztonsági igazgatója már megérkezett, készen áll, úgyhogy üdvözöljük és kérjük, hogy fáradjon fel ide mellénk, és emlékeztetnénk rá, hogy ez egy zárt ülés lesz. Köszönjük Manservisi úrnak, hogy eljött. Minden jót kívánunk neki. See you next time, Stefano. Yes. Again.